Un peu de silence, mesdames, messieurs. La séance est ouverte. Tisztelt kollégák, egy kis csendet kérek, és megnyitom az ülést. Alors, euh, je vous propose de commencer. Munkára fel. Akkor kezdjük meg a munkát. Néhány aprócska kis változtatás lesz a ahhoz képest, amit eredetileg terveztünk, és még pedig jó híreink van. Jó hírünk van, mert kevesebbet kell dolgozni. Jobban tölthetjük majd az időnket gazdaságosabban. Nos, először is a csütörtök délutára tervezett ülés eltöröltük. Notifié, je vous... Nos, hát ezt igazolom, megerősítem. Úgyhogy ma délután végzzük, végezzük el az összes munkát. De még 18.30 előtt be kell fejeznünk, lehet inkább 18 órakor, mert Schulz elnök úrral találkozunk van. A több éves pénzügyi keret előkészítés, előkészítő vitájának keretében van Rompuy eh, elnök eh, a tagállamok és az Európai Parlament számára ez egy nagyon intenzív eh, munka, és ezért a koordinátorokkal egy órás előkészítő ülésre van szükség, hogy pontosítsuk a holnapi trialógus, illetve a pénteki egyeztetés pontjait, amely egyeztetésen és trialóguson a 2013-as költségvetésről beszélünk. Nos, az első trialógus eredménytelen volt, a második trialógust töröltük, mert semmi értelme nem lett volna, és a harmadikra kerül majd sor. Tehát holnap lesz a második. Azt reméljük, hogy a november 9-ére tervezett második egyeztetésen eh, lezárhatjuk a tárgyalásokat, de ehhez a jelentéstevőkkel és a koordinátorokkal meg kell egyezni. Nos, tehát a kollégák látták a napirend tervezetet. Azt javaslom, hogy egyes témákat napoljunk el eh, bizonyos véleményekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban még van időnk, mert nem holnap szavazunk róluk. Az 7-es, 8-as, 10-es és 11-es. A Nyenszki jelentés, Herzog, Alfonsi és Torvalds képviselők képviselők jelentéseit elnapolhatjuk, mert nincsen olyan szűk határidő, ami miatt ma kellene ezekről, ma kellene ezekről beszélni. Ami a 22-est illeti, politika, ezt is halasszuk el. Először is, mert nem sürgős, másodszor pedig a jelentéstevő nincs itt. Nem. Euh, Nos, tehát, hogyha ezzel egyetértenek, akkor így járunk el Görant fel. Jó, köszönöm szépen. Csak technikai megjegyzésem lenne, hogyha elhalasztuk bizonyos jelentéseket, akkor meg kellene nézni, hogy ezeknek a módosítások benyújtásnak határidejét lehetne-e szintén elhalasztani, mert egyesekről nem is tudunk vitázni, nincs, nincs, nincs lehetőségünk erre. A válaszom igen, mondja az elnök ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Nincs más megjegyzés? Jó. Akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet, és meghosszabbítjuk a határidőket. Ahogy ezt a szocialisták koordinátora javasolta. Kettes. Az elnök közleményei e Kobu Newsban olvashatják ezeket. Hármas. Jegyzőkönyvek elfogadása. Május 10 október 3-4 és október 18. Ezeket a gyakorlat szerint úgy fogadjuk el, hogyha az ülés végéig nincs megjegyzés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Akkor ezzel rátérhetünk a négyes napi rendi pontra és az ötösre, amelyek ugye egy közös vitatárgyát képezik mégpedig a költségvetési egyeztetés eredményei, 26. egyeztetésről van szó, amely során a 2013-as költségvetésről vitáztunk, illetve a 6-os költségvetés módosítási tervezetről, 6 per 2012-esről. Francesca szeretne -e először bevezetést tartani? Meg is adom a szót. Um, Abbiamo avuto, come lei ricordava, un incontro di... Köszönöm szépen. Valóban költségvetési egyeztetésre került sor a Strasburgi hét péntekén, és aztán ma délelőtt a tanácsban volt egy technikai jellegű megbeszélés a ciprusi elnökséggel, illetve a bizottsággal. Nem volt ott Lewandowski biztos úr, de azért képviseltette magát a bizottság. És a, vagy ennek a találkozónak a lényege az volt, hogy próbáljuk kicsit konkrétabban egyeztetni. Világos, hogy kinek mi az álláspontja, csak az nem világos, hogy hogy tudunk megegyezni. Minden a kifizetések körül forog. Általában a kifizetések körül, de különös tekintettel a hatos költségvetés módosítási tervezetről van szó. Hát ez egy elég különleges kifizetési csoport. Ez a költségvetés módosítási tervezet pontosan azon kifizetésekről szól, amelyek, amelyeket az év végéig, tehát 2012 végéig kéne megtenni. Ma délelőtt a tanács azzal kezdte, hogy azt javasolja, hogy egy csomagként kezeli az ötös és hatos költségvetés módosítási tervezet és a 2013-as költségvetést, hát nyilván nem fogadtuk el, hiszen úgy véljük, hogy az 5-ös és a 6-os számú költségvetési módosítási tervezetet nem lehet egyben kezelni. Az 5-ös módos, költségvetési módosítási tervezetnek ugyanis politikai szempontból is nagy a fontossága, nem szabad tehát a hatóssal egybevenni. Mielőtt a 2013-as költségvetésről megnyitjuk a tárgyalásokat, mindenképpen le kell zárni a 2012-es évet, Tehát így lehet csak a költségvetés egyeztetési eljárást elkezdeni. A hatos költségvetés módosítási tervezetet tehát mindenképpen le kell zárni. Miről is szól ez? A 2012-es év fellépését, 2012-es év fellépéseit, tehát a sürgős kifizetéseket, illetve a különböző tárgyalási lehetőségeket, amelyekkel majd a jövő évi költségvetést tárgyaljuk. A tanács azt mondta, hogy hajlandó a Joint Declaration-t visszavenni, visszarakni a tárgyalásba, a csomagba, de erre nem lehetőség, erre nincs lehetőség, hogyha a 2012-es évet nem zárjuk le. A hatos költségvetés módosítási tervezet súlya igen nagy, 9 milliárd euróról van szó. A múlt év tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy az év legvégén valószínűleg valószínűleg a kifizetési kérelmek majd, majd ott nőnek, de erről nyilván a bizottságnak lesz ma pontosabb információja. 2011 végén igen nagy kifizetési igények érkeztek. Ezek messze túlmutattak a az akkori igényeken. Ugyanez ugyan, ugyanez igaz az idei évre, a bizottság mm, a bizottság 139 milliárdot javasolt, most 109-ről tudunk, tehát plusz 9 milliárdot kéne valahogy találni. A szombati költségvetési egyeztetésre, tehát föl kéne valahogy készülni. Nagyon fontos az tehát, hogy a bizottság kérelmeit, kérését tudjuk, segít, ki, tudjuk teljesíteni, tehát hogy a kifizetési előirányzatokat teljesíteni tudjuk, de az is fontos, hogy konkrétan és komolyan tudjuk elkezdeni a költségvetési egyeztetés tárgyalását. Jó lenne tehát, hogyha a 2013-as év költségvetési egyeztetését így módon el tudnánk majd előbb-utóbb elkezdeni. Köszönöm szépen. A 2013-as jelentést ebben adom meg a szót, Giovanni, tessék. Mi a 2013-as év költségvetését illeti, illetve az ezzel kapcsolatos egyeztetést, Nos, alkalmunk volt arra, hogy minden költségvetési hatóság esetében megállapítsuk az eredeti álláspontokat, és hát a várakozásoknak megfelelően nem álltak be változások az álláspontban, álláspontokban. Nos, a ö, tanács értékeli a nemzeti költségvetési terveket, és úgy vélte, hogy a 2013-as költségvetési szintet nem szabad túllépni. Az elnökség elmondta azt, hogy a, rugalmasságot nem támogatja. A parlament ugyanis a parlamenti olvasatban ilyen rugalmasságot kért. Lamaszúr úr a parlament álláspontját hangsúlyozta, ahogy az, arról a parlament szavazott, és külön kiemelte a tanácsnak, hogy mik a parlament prioritásai. Mielőtt a 2012-es év költségvetését lezárjuk, az 5-ös és a 6-os költségvetési módosítási tervezetet mindenképp, mindenképpen meg kell vitatni, és csak ezt követően lehet a 2013-as évről a tárgyalást megkezdeni. Innen-onnan hírek érkeznek, és reméljük, hogy előbb-utóbb a bizottság is megerősíti majd ezeket. A következő költségvetési egyeztetésben lesz arról szó, hogy a tagállamok strukturális alappal kapcsolatos és más externáliák esetében milyen függőben lévő számlák vannak. Jó lenne, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban valami konkrétumot mondana. Jó, jó lenne, hogy ezen elgondolkodna a tanács is. A mi szempontukból el kell azt mondjam, hogy hát a tanács hihetősége forog kockán. Jó lenne, hogyha a tanács teljesítené az összes hozzáintézett kérést. Bizony emlékeznek rá, hogy tavaly az egyeztetés végén egy joint declaration sikerült a kifizetések problémáját lezárni, a tanács késznek mutatkozott arra, hogy a szükséges forrásokat csatolja a kötelezettségeihez. Az ötös és a hatos költségvetés módosítási tervezettel ugyanezt kéne megtenni. Ha ez nem történik meg, akkor a tanács szavahihetőséggel forog kockán. Holnap egyeztetés lesz, aztán 9-én pedig tanács. Jó lenne, hogyha a növekedés és fejlődés témájában sikerülne elérne valamit, valamit ha parlament az 1-es A fejezettel, alfejezettel kapcsolatban kér valamit, az azért van, mert pontosan ehhez az alfejezethez kapcsolódnak a fejlődéssel és növekedéssel kapcsolatos kérdések. és a tanács korábban ugye ezt jelölte meg, mint Európa legfőbb prioritása. Köszönöm szépen, Giovanni. Gyerek szeretnél kiegészíteni? Mielőtt a többi szakaszról beszélnek, amelyekről beszélni szeretnék, néhány szót szeretnék szólni a hatos módosító költségvetésről. Az elmúlt konciliációs ülésen már beszéltünk arról, hogy milyen ösztönzőket lehetne beleépíteni. Itt a 6 milliárd eurós összeg 6 milliós eurós összegről volt szó, mondva, hogy beírunk 6-ot és 3-at visszakatunk, a másik pedig a megállapodás az volt, hogy a jövő évi százalékos növekedés alacsonyabb legyen, mint különben. De a konciliációs, tehát a három oldalú találkozó után nem láttam, hogy a tanács egyetérte ezzel, vagy pedig nem. Nem tudom, hogy Francesca hogy látta. francesca szeretném kérni, számoljon be arról, hogy hogyan látja a tanács gondolkodását, hogy merre gondolkozik tovább a tanács előtt. A holnapi három oldal előtt szükség van. Azon kívül a tanácssal egy gentleman's megállapodást kötöttünk, hogy egymás költségvetésében nem, szólalunk, nem szólunk hozzá, tehát mi költségvetésünk ilyen módon elfogadható. Az 1,9%-os növekedést irányoztuk elő saját költségvetésünkre, Horvátországot beleértve, de egy 1,7%-os béremelést tartalékba teszünk. Minden intézmény így jár el, és úgy gondolom, hogy mind pénzügyileg, mind politikai szempontból ennek értelme van, de ugyanakkor még a mai konciliáció során is a tanács ezt a javaslatot ellenezte. Tehát éppen ezért az egyeztető tárgyaláson ezt napirendre kell venni. Ami a többi intézményt illeti, a tervezett költségvetés részleges növekedését irányozunk el 1,9%-ig. A külügyi szolgálat, az ombudsman és az Európai Bíróság költségvetését ennél megfelelő magyarázatok alapján ma jobban megemeljük. Ugyanakkor a legtöbb intézménytől levelet kaptunk, különösen a külügyi szolgálattól és a bíróságtól, amelyben azt amellett érvelnek, hogy miért van szükség költségvetésük megerősítésére, és azt gondolom, hogy ebben a két konkrét esetben a konciliáción is ezt a kérdést kell képviselnünk, hogy az 1,9%-nál nagyobb emelést érjünk el. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek. Ajder szeretne hozzászólni. Bueno, yo creo que la conciliación que tuvimos el viernes de, después... Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyeztetésre múlt előtti pénteken került sor. A tárgyalásokról nem sokat tudok mondani, mert egyáltalán nem haladunk, egyáltalán nem közeledik a tanács és a parlament álláspontja. Azért mégiscsak hasznos volt az egyeztetés. Egyrészt azért, mert új, friss információt kaptunk, újabb számlák érkeznek a bizottsághoz, tehát nagyobb a rálátásunk. Például tudjuk azt, hogy október 31-én a kifizetési hátralék az 1-es B alfejezetben 6 milliárd hátralék, és a hatos költségvetés módosítási tervezet az abszolút minimum. Nem csak azért, hogy hogy kifizessük a számlákat, hanem azért, hogy legálisak maradjunk. Hogyha ezt nem fogadjuk el, ezt a hatos költségvetés modellsegély tervezetet, és ezt a plusz 6 milliárdot, ami valójában 9 milliárd, de 6 milliárd a kohéziós alapba, akkor már ma sem tudjuk kifizetni a számlákat, tehát akkor már, már most illegalitásba kerülnénk, és akkor különböző pénzbírságokat kéne fizetni azért, mert késedelmesen fizetünk. Tehát az Európai Parlament álláspontját képviseltük alapvetően, ezt mondtuk el nagyon erőteljesen. Még egy dolog, volt elmondanék az egyeztetésről. Nem tudjuk azt elfogadni, hogy egy joint, olyan joint declaration-t fogadjunk el, amelyben a tanács úgy tesz, mint eh, a tavalyi évben vagy az előtt. De miért? Azért, mert ez a mostani vita a hatos költségvetés módosítási tervezetről azt is azt mutatja, hogy a, a joint declaration nem valósul meg. Ugye van egy most már most van az asztalon egy költségvetés módosítási tervezetünk, és a tanács ne, ne, a tanács kétségbe vonja ezt. Tehát nem a, nem a bizottság javaslatát vonja kétségbe, hanem a számlákat, de hát ezek létező számlák. Akkor mi értelme van így a joint declarationnek? Miért higgyük el a tanácsnak, hogy kifizeti majd a számlákat, amikor aztán azok létezését kétségbe vonja? A tanács egyébként hajl, hajlik arra, hogy október 31-ig kifizesse a számlákat, és a november 1-től érkező számlákat majd jövő évi költségvetésre terve, terheli. Ez nagyon-nagyon rossz módszer. A, a számlákat mindenképpen ki kell fizetni, de nem akármikor, hanem akkor, amikor azok a számlák érkeznek. Nem lehet ezt nem lehet ürügyként kihasználni, mint ez, véleményem szerint ez nem megfelelő kezelés. Ha az egyeztetésnek volt valami értelme múlt előtti pénteken, akkor az az, hogy megerősítse bennünk azt, hogy a parlamentnek továbbra is tartania kell magát az álláspontjához, és nem szabad elfogadni olyan nyilatkozatokat, amelyeket aztán a tanács nem teljesít. No se cumplen. Así que bueno, veremos cómo... Hát meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, és várjuk, hogy a bizottság továbbra is küldje nekünk az egyre frissebb adatokat. Egy hónapon belül már így is 5 milliárd eurós a különbség, ez elég nagy. Ki tudja, mit, milyen számlákat kapunk jövő héten vagy utána. Merci bien. Köszönöm szépen, Aida. Van-e még egyéb hozzászólás? Nos, az igazság a következő. Eddig nem igazán tudjuk, hogy ki az a felelős, akivel, aki az asztal másik oldalán ülne, és akivel tárgyalhatnánk. Az egy, első egyeztetés alatt ott volt a ciprusi miniszter, aki az Európa ügyekért felelős, de közben ő felelős a az éves költségvetési tárgyalásokról szóló tanácsi üléseknek az, az elnöke, nagyon kiváló személyiség, kiváló kvalitásokkal rendelkezik, de ő volt az egyetlen olyan miniszter, ő volt az egyetlen miniszter. Az egész ülés során egyetlen állandó képviselő volt, és volt egy másik valaki, aki egy fél órára jött. Egyébként, egy, egyébként 30 évnél fiatalabb köztisztviselők voltak, akik valószínűleg a tagállami költségvetési minisztér felelős minisztériumokból jöttek. Ami a jelenlegi keretet illeti, és hát hogy a minisztert, a ciprusi minisztert ne hozzuk e kellemetlen helyzetbe, elfogadtuk azt, hogy jó, eljátszuk ezt a játékot, és úgy csinálunk, mintha egyeztetés lenne. Ez mindent azért mondom el, hogy tájékoztassam a kollégákat, e, és e, ennyiben hagynám, mivel ez egy, e, egy webstreamen közvetített ülés. Nos, ez nem elfogadható. Schulz elnök úr írt a ciprusi miniszternek, eh, és elmondta, hogy ha ez még egyszer így lesz, akkor befejezzük az egészet. Ami a költségvetést illeti, a demokratikus hagyományoknak megfelelően a költségvetés a parlamenti demokrácia eh, csúcsa és, és eh, a legfontosabb eleme, és ehhez vitára van szükség, mégpedig olyan vitára, amely nyilvános, amely, amely átlátható, transzparens és részt bárki elmondhatja a véleményét. Na hát ez most így nem működik. Egyetlen miniszter részvételével és, és néhány köztisztviselő részvételével. Nem ő ellenük van kifogásom, de hát ez mégiscsak elvi kérdés. Ami a többit illeti, hát optimisták lehetünk, a költségvetésért felelős miniszterek nem nyitották meg újra az, az anyagokat, nem mentek bele a részletekbe, nem tudom, hogy hogy lehet lefor, lefordítani azt, amit mondani fogok, de hát ez tulajdonképpen nem történt semmi. Tehát nem, nem mentünk bele az anyagokba, nem mentünk bele a részletekbe, nem indult be az érdemi vita, nem volt érdemi vita. Nem az Európai Parlamentnek, nem az Európai Bizottságnak van szüksége a kötelezettségvállási előirányzatok meghatározására, hanem a tanácsnak. És pontosan, és a kifizetési előirányzatokra is természetesen. A koordinátorok ülésére sor került, amelyen elhangzott ugye, ahogy elmondtuk, több trialóguson is elhangzott, és, és üléseken is, a másik két intézménnyel szervezett üléseken is beszéltünk a kifizetési előirányzatokról. A tanácsa e, a ami a kifizetési előirányzatokat illeti, tulajdonképpen sarokba szorítanánk a tanácsot. Az sikerült ki, sikerült elmondani azt, hogy a 9 milliárd e, euró, e, amely a hatos költségvetési módosításban szerepel, ez tulajdonképpen 8 milliárd 300 millió, ez visszafizetésekből e, tevődik össze, a, mégpedig a az Európai Bizottság által Brüsszelből kezelt programokra vonatkozik, az Erasmus Lifelong Learning, illetve kutatási programokból megmaradt pénzek visszafizetéséből tevődik ez össze. Ami tehát a kifizetési előirányzatokat illeti, hogy a 2012-es évet lezárjuk a parlament számára, tulajdonképpen erről beszélünk. Hát, hogyha a tanács nem akar előrelépni, hát pff, akkor nem tudunk mit csinálni. És ugyanígy a tagállamok is, hát akkor nekik lesz rossz, nem nekünk. Az egyeztetés során, ahogy a tevő is mondta, az egyeztetés elején annyira nem volt reakció a javaslatainkra, a tanács költségvetési bizottságának az ülésén nem is volt napirenden ez a kérdés. Annyira nem volt reagálás a mi felvetéseinkre. A jelentéstevőink felvették a kapcsolatot a tanácsi kollégáikkal, az Európai Bizottsági kollégáikkal, hogy előkészítsenek egy újabb egyeztetést, és holnap ezért lesz trilógus, hogy megnézzük, hogy pénteken lehet-e egyeztetés. Hogyha, hogyha lehet, akkor, akkor örülünk, ha nem, akkor hát nem nekünk lesz ez rossz. Tehát tulajdonképpen ezek a kifizetések mind a tanácsnak fontosak. Az Európai Bizottság teljesen világos táblázatot készített, részletekkel, költségvetési sorokról haladva a kül, az összes kifizetési előirányzatra tehát minden egyes tagállam kifizetési előirányzatait ott tartalmazza kért vagy kívánt kifizetési előirányzatait a holnapi trilóguson és a pénteki egyeztetésen nyilvánosan a tanács képviselői előtt el fogom mondani, meg fogom kérdezni a tagállamoktól, hogy egyetértetek-e, egyetértenek-e e, ezekkel a számokkal, ez az ország egyetérte, amaz az ország egyetérte azokkal a kifizetési előirányzati tervekkel, amelyeket az Európai Bizottság javasolt, vagy nem. Többet akarnak-e? Hát ez vicces lesz vagy pedig úgy gondolják-e, hogy túl magasak ezek a számok, semmi baj, akkor csökkentjük és azt mondjuk, hogy e, ez a kifizetési előrendzett csökkentés, ez önökre vonatkozik, és így fogunk e, így fogunk e, eredményre jutni. Hogyha elfogadják ezt a megközelítést, akkor a végén megegyezés születik meg a kifizetési előirányzatokról. Hogyha nem egyeznek ezzel meg, és más számokat javasolnak, alacsonyabb számokat, hogyha kevesebb visszafizetést kérnek, mint amennyire joguk van. Ez az ő felelősségük, az ő döntésük, de világ, legalább világos, világos lesz minden, és mindenki a saját választói szemébe nézhet, és a saját adófizetői szemébe nézhet tiszta lelkismerettel. És olyan helyzet előtt fogunk állni, amelyben mindenki megvédheti a saját politikai választásait és, fele, és döntéseit. És kiléphetünk abból az abszurd helyzetből, amelyben a parlamentet és a, és a bizottságot ö, ö, azzal vádolták, hogy folyamatosan folyamatosan egyre több pénzt követeltek, és, és szórták ki a pénzt az ablakon azokkal szemben, akik megszorításokat követeltek. A valóság a következő. A tagállamok az európai programokat, hogyha, hogyha kiderül, hogy az európai tagállamok kiváló hajtottak végre, hát annál jobb, hát nagyon jobb, bravo, ilyen recessziós időszakban ez csodálatos és hogyha szeretnék az vállalat kötelezettségeiket lezárni, megvalósítani, akkor itt az ideje, hogy fizessenek. Tulajdonképpen mi azt az elvet védjük meg, és amellett állunk ki, hogy az, az ígéreteket be kell tartani. Az Európai Unió mindig is tiszteletben tartotta az, az ígéretek betartását, a 2012-es kifizetési előirányzatokat túl alacsonyan határozták meg, ezért hiány van a kifizetési előirányzatok terén, nem igaz, és emiatt a hiány miatt nem tudnak számos programot lezárni. Az álláspontunk lényege az, hogy ezeket a vállalt kötelezettségeket, vállalt feladatokat végezzék el, zárják le a programokat. Onnantól kezdve, hogy a jelentéstevőknek sikerül megegyezni az objektív szükségletek megállapításában, a 2012-es visszafizetések megállapításában, a következő év kifizetési előirányzati alap meghatározása sokkal egyszerűbb lesz, és ez, ennek az elfogadása valószínűbb lesz. Remélem, hogy tudunk megegyezésre tudunk jutni ezzel a javaslattal. Meglátjuk holnap, hogy a tagállamok miután találkoztak a jelentéstevőinkkel, hogy reagálnak. Nos, mindezt <clears throat> figyelembe véve nem szabad elfelejtenünk, hogy a módosításainkról szavazni kell, az kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Vannak bizonyos prioritások az 1A fejezet és a 4-es fejezet terén, természetesen, de jelen pillanatban a kifizetési előirányzatok kérdése teljesen elhumályosítja az egész folyamatot, csak ezt látja mindenki, ebbe kell megegyezni, és ezt kell megoldani. Dereknek mondom, hogy itt van egy eltérés, a köztisztviselők fizetésének kiigazításával kapcsolatban, amelyben meg kell egyezni, és a többi intézménynek, és azt javasoljuk, hogy tartsuk fönn a meglévő eljárást a bírósági döntés megszületéséig. A tanácsal vannak bizonyos nézetkülönbségeink, és emellett vannak bizonyos tartalékba helyezett pénzekkel kapcsolatban is problémák a Schengeni egyezményre vonatkozóan. A szakbizottság javaslatára a plenárison is szó volt erről. Van egy az Európai Tanácsban, tehát konfliktus alak, az Európai Tanács és Parlament között konfliktus alakult ki a Schengeni reformmal kapcsolatban. A kollégák, a parlamenti kollégák figyelemmel kísérik ezt a témát, illetve ennek a jogalapját, és meglátjuk, hogy mire jutunk. Nos, az Európai Bizottságnak nem sokára megadom a szót, hogy mondja el a véleményét az eddigiekkel kapcsolatban, de előtte még görög. Épp ezt akartam én is tenni, fel akartam tenni egy kérdést a bizottságnak, és örülök, hogy itt van a bizottság képviselője. Először is. Gondolom, hogy a bizottság napi vagy akár órára lebontva nyomon követi az eseményeket. Tisztelt bizottság, van-e új információjuk arról, hogy a hatos módosításban lévő számadatok túl volnának tervezve? Második kérdésem kaptak -e információt a tanácstól, vagy a tagállamoktól, amelyek alapján bizonyítható volna, hogy ez a hatos kiegészítő költségvetés túl volna tervezve. Nagyon fontos volna, hogyha bármilyen ilyen adatot kapnánk, tudnánk harmadsorban ha jól értem, a tanács, tagállamok és a tanács is esetleg a jogilag kötelező és a nem annyira jogilag kötelező között különbséget akar tenni, és én talán elég naív voltam, hogy elhiggyem, hogy amikor a tagállamok valaminek eh, egy megfelelően elére előirányzott kifizetés, eh, kifizetéséről beszélnek, eh, akkor ezt ki is kell fizetni, vagy tévednék ebben? Mit kérem a bizottságot, hogy magyarázz el, hogy a jogilag kötelező és a jogilag nem annyira kötelező kifizetési előirányzatok közötti különbséget magyarázza meg. Köszönöm Goran, Prezajla úr a bizottság részéről. Nem kevés kérdés volt, amelyre válaszát várjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, angolul fogok válaszolni. Ami a Ferm úr kérdését illeti, mi szerint, hogy van-e egy új elem, amely megváltoztatja a bizottság vélekedését a 2012-es kifizetési előirányzatokról. Nos, ma délelőtt az október vége előtt beadott kérvényeket eh, vizsgáltuk meg, és ezek a számadatok azt mutatják, hogy a hatos módosított költségvetés eh, ben szereplő bizottsági számadatok prudensek, óvatosak. Hiszen az október végéig beadott kérelmek teljesen jogossá teszik a teljes összeget, amelyet a kohéziós politika számára hatos módosító költségvetésbe irányoztunk elő. Tehát a bizottság becslései pontosak, és prudensek, óvatosak, konzervatívak, semmiképpen sem túlzóak értékelésükben. És még novemberben és decemberben is visszatérítési kérelmeket nyújtanak majd be. Ezekkel is törődni kell. Múlt évben, hogy viszonyítási pontról beszéljek, az elmúlt két hónapban a kohéziós politika hatája alá tartozó visszatérítési kérelmek 18 milliárd eurót tettek ki, melyek az utolsó hónapban értek, érkeztek be. De még az első hónapban is elegendő kérelem került benyújtásra annak érde, hogy igazoljuk a bizottság becslését. Második kérdés. Én rendelkezem valami információval a tanács ülés soraiból, mely szerint más üzenetet küldenének ki. Nem, az egyetlen üzenet, a hivatalos üzenet, és a bizottság leteszi a kártyáit az asztalra, nyíltan, átláthatóan navigál vagy tárgyal és tiszteletben tartja a költségvetési hatóság jogkörét. Ami pedig a kötelező szabályokat illeti, a kohéziós kiadásokra vonatkozó kötelező szabályok azt mondják, hogy először a jogszerű és az október 31-e előtt a jogszerű és október 31-e előtt beadott kifizetési kérelmeket ki kell fizetni még az, éves költségvetés terhére. Másodszorban a másik szabály, minden jogszerű kérelmet 60 napon belül ki kell fizetni, de van egy olyan szabály is, amely azt mondja, hogy a meglévő költségvetési lehetősége keretén belül. Tehát október 31-e azt jelenti, ez 60 napot adunk, akkor 2012 végéig jutunk. És a, e ilyen módon a kötelezettség még súlyosabb, hiszen a 60 napos szabály is az idei év vége előtt tűzik ki a kifizetés idejét, de ugyanakkor az ideigi tapasztalat az, hogy a költségvetés terhére benyújtott, de jogszerű kérelmeket teljesítettük, még akkor is, ha október 31 előtt nyújtották be. Természetesen utána nyújtották be. Természetesen az elmúlt években a költségvetés ezt lehetővé tette, de a költségvetés kapacitása csökkent, és ilyen módon 2011 végén körülbelül 11 milliárd eurós számlaállomány gyűjtöttünk és amelyet nem tudtunk kifizetni, és hogyha nem változnak a tendenciák, akkor a kifizetetlen számlák összege 2012 végén még magasabb lesz. Ezeket persze azután 2013 év, naptári év során kell majd kifizetnünk. Még néhány észrevételt szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége, és az uniónak is kötelessége, hogy megbízható partner maradjon. Akár a tagállam, akár a régió, akár a kedvezményezettek, akár az unió számára fontos, hogy megbízható, előrejelezhető partnerek legyünk, amelyekkel együtt lehet működni, a programozásnak értelme van, és a nemzeti vagy regionális hatóságok által mobilizált eh, forrásokat eh, épp úgy eh, ki kell fizetni. Ez közös kötelességünk. Ami pedig Lamassur elnök úr és a felszólalók és a jelentéstevők észrevételeit illeti. Ezek az észrevételek a bizottság által tett kiigazítás irányába mutatnak, és a bizottság azt reméli, hogy a nem csak technikai természetű megokolás segítségével az egyeztető, pénteki egyeztető eljárás során áttörést tudunk elérni ezen a területen és azt is reméljük, hogy a közös nyilatkozat, melyet a tanács és a parlament aláírt, ilyen módon nem csak betű marad, hanem szellemmel, élettel is töltődik meg. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nos, ami pedig azt a kérdést, ami pedig Jörán kérdését illeti, Mindezek az információk, amelyekkel az elmúlt napokban rendelkeztünk, amelyeket megkaptunk, arról beszélnek, hogy a bizottság számadatai alul értékelik a vadós kiadásokat, nem túlértékelik. Vélhetőleg tehát mintegy egy milliárd euróval túllépjük majd a valós igények tekintetében az 5 milliárdos módosítást másrészt pedig a kifizetés kötelező, hogyha ezt jól értettem, az az alapján, amit a bizottság mondott. Hogyha tehát a határidők, az előirányzott határidőket nem tartják be, akkor késedelmi kamatot kell fizetni. És a bizottság ezeket a késedelmi kamatokat ki kell, hogy fizesse. Kérem a bizottságot, hogy holnap a három oldalú tárgyalás során erről egy listát készítsen elő számunkra. Nos, hát ennyit erről. Néha az egész, az ember azt gondolja, hogy érdemes volna késlekedés fele mozdítani az eseményeket, de ez bizony többe, többe kerül ami pedig a strukturális alapokat életi. Minden, ami a kohézis politikával összefügg, felveti a bizottság és a tagállamok kapcsolatának kérdését. Csupán az a kérdés ugyanakkor, hogyha volna szankció, akkor milyen szankció volna ez? Milyen szankció lehetne ez? Az ország számára, aki ugye a kiadásait nem kapja meg, nem fedezik, politikai büntetésként mindenképpen ez megjelent is. A kifizetési előirányzatoknál, hogyha ezeknek nem felelünk meg, akkor ez többe kerül. A tagállamokat persze nem büntetik meg, hiszen ezek nem mindig ugyanazok a tagállamok. Egyértelmű tehát a vita során, hogy Egyrészt a nettó befizetők, másrészt a nettó kedvezményezettek állnak egymással szemben. Az Európai Parlament javaslatai pedig arra utalnak, hogy azon országok, akik a fizetési előirányzatok növelése ellen vannak, voltak éppen a gazdag országok, a nettó befizető országok, akik eh, az unió viszonylag szegény országai számára nem szeretnének fizetni. Már pedig nem az új kiadásokat nem szeretnék fedezni, hanem a már végrehajtott jogszerű kiadásokat nem szeretnék kifizetni, és ezt nyomatékosra szeretném tenni, hiszen ez egy valóban nagyon rossz szájízett szülővita. Nagyon kellemetlen vita ez. Abban indulhatunk ki, tehát, hogy egy technikai problémával állunk szemben és ez nem lett volna, hogy szabad politikai problémává, hogy politikai problémává váljon. Persze, mi most tűzoltásképpen az idei év és a következő év számára igyekszünk biztosítani, hogy az Unió eleget tegyen a kötelezettségeinek, hogy ne váljon fizetésképtelenni, hát ez teljesen égbe kiáltó és abszurd volna, másrészt pedig hosszú távon a munkamódszert is módosítani kell. Erre vonatkozóan konkrét javaslatokat előtt készítettünk a tagállamoknak, azért, hogy a megfelelő minisztériumaikban jobban megszervezzék a munkát, és biztosítsák, hogy a következő évtől fogva ez a probléma ne álljon fenn. És igazi lényegre törő ö, politikai vitát folytathassunk, de most már az előirányzatokról és nem a konkrét kifizetésekről. Remélem tehát, hogy az eheti vagy a későbbi egyeztető tárgyalás során meg tudunk egyezni majd ebben a munkamódszerben, és ez az intézmény közi megállapodásban is helyet talál majd ilyen módon egyszer s mindenkorra megoldva ezt a problémát. Hogyha nem kéri más a szót, de nem már de kéri. Köszönöm szépen, elnézést, hogy megint magamhoz ragadom a szót, tehát nézzük csak. Az utolsó ö, az utolsó bizottsági előrejelzés novemberi, decemberi kifizetésekről 15 milliárd euró. Ezek olyan számlák, amelyeket idézőjelben legálisan, azért idézőjelben, mert ugye különböző kérdések merültek fel, tehát amelyeket amelyek átkerülnek, ha így maradnak a dolgok, a 2013-as költségvetésbe. A bizottság azt javasolja, a bizottság úgy számolt, hogy a 2012-es évet már kifizettük. Tehát, hogyha a jövő évi bizottság javaslathoz plusz még ezt a 15 milliót, milliárdot is hozzáveszünk, akkor azt hiszem, hogy túllépjük a pénzügyi keretben foglalt plafont vagy ha nem is lépjük túl, elérjük. A tanács egyöntetően dönt ezeknek a döntés, ezeknek a, ennek a módosításáról. A, jogszerűen nem feltétlenül van szükség az egyöntetű döntésre, de hát ez a bevált gyakorlat a tanácsban. Tehát nem csak arról van szó, hogy ki kell fizetni a számlákat, hanem egy nagyon-nagyon komoly problémával állunk szemben, hiszen túl tudj, elképzelhető, hogy a kifizetéseknél túl tudjuk lépni, vagy túl fogjuk lépni majd a, azt a plafont, ami a, ami a pénzügyi tervben van. Ezt ne, veszít, ne felejtsük el. Mint említettem, ugye egy, általában a szabály azt mondja ki, hogy erről a kérdésről a tanács egyszerű többséggel dönt, de a gyakorlat pedig azt, hogy hogy egyhangúan kell szavazni. Tehát itt tartunk, hogyha van egy blokkoló kisebbség a tanácsban most, mert nem minden ország vonakodik, akkor akkor milyen helyzet alakul ki? Sőt, az is elképzelhető, hogy egy ország vétózza meg ezt az egészet. Hát ilyesmik forognak a fejemben nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a pénzügyi keretben a plafon, de körülbelül, hogyha jól számolom, akkor a, a, a, ezzel a 15 milliárddal 10 milliárdnyira megköz, megközelítjük ezt a plafont. Ez hihetetlenül súlyos probléma. Bien, on va voir. Je crois que c'est une... Euh, Meglátjuk. Azt hiszem, hogy ez mégiscsak egy kicsit pessimista összefoglalás. A 2007-2013-os évre vonatkozóan, persze majd meglátjuk, hogy meg lesz 2000, mi lesz 2012-13-ban, de összességében eddig úgy tűnik, hogy azt láthatjuk, hogy a kötelezettségvállalási plafon elég, elég jól tervezett volt, azonban ami a kifizetési előirányzatokat illeti, elég nagy marsok maradtak, felhasználatlan marsok maradtak. A kifizetési előrendzeti csökkentések miatt. De hát ez már még Beriks megjegyzés, jó, akkor köszönöm szépen. Majd a koordinátorok ülésén egyeztetünk erről, holnap lesz a trilógus, és pénteken lesz egy egyeztetés. Ha sikerül, annál jobb. Ha nem sikerül, hát akkor meg akkor meg szomorúak leszünk. Most azt javaslom, most térjünk rá a hatos napi rendi pontra, a másik nagy építési terület, több éves pénzügyi keret, saját források. Az MFF vonatkozik ez. Most már vannak számok, amelyeket az ciprusi elnökség mutatott be, ez az új elem a vitában. És a parlament majd ezen a számokról kell, hogy, hogy, hogy, hogy elmondja a véleményét az Európai Tanács előestéjén. A plenáris ülésem novemberben. Reimer kezdi. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich glaube, Ivalo hat... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Egy párhuzamos mm, ülésen voltam itt a parlamentben, de hát már egyeztettünk egy picit, eltájékoztattam már mindenkit, ami a 2013-as költségvetés egyeztetését illeti, hát ez nagyon eh, sokat ígérő eh, kilátás arra vonatkozóan, hogy mi vár ránk a, 2000, a, a több éves pénzügyi kerete kapcsolatban, hogy ez a hihetetlen provokáció, eh, amelyet a tanács gyakorol velünk szembe, ahogy ezt az elnök úr ábrázolta, vagy bemutatta, hogyha ez nem zárul le, akkor ez bizony súlyos következményekkel fog járni az a kapcsolatban, hogy hogyan állunk szemben a tanácssal, a kapcsolatainkra nézve. Eddig jó együttműködés folyt a ciprusi elnöksége. Mindemellett természetesen egy részletekbe menő elemzést kell végeznünk, amit nyilván nem csinálhatunk meg, egy, végezhetünk el egy nyilvános ülésen. Nos, nézzük a tárgyalási boxot, Verhandlungsboxot, Angolul a következőről van itt szó. Az Európai Tanács által el is elfogadott megegyezés szerint a különböző intézmények szerepének megfelelően kell a legislatív adót elfogadni. 2014-től 2020-ig vonatkozóan a tanács fogadja el, és az Európai Parlamentnek egyetértési joga van. a Lisszaboni szerződés 312 per 2-es pontját említen élt, idézném, a tanács egy különleges törvényhozási eljárás keretében fogadja el a éves pénzügyi keretet, egyhangulag fogadja el a parlament a parlament jóváhagyása után, vagy beleegyezése után, amely parlament a tagok többségével, a képviselők többségével többségével fogadja ezt el. A Lisszaboni szerződés tartalmát és szellemét öm, figurázzák itt ki, ugyanis teljesen más sorrendben töltenek a dolgok. Ez mérgezi a további egyeztetések hangulatát. Kérem, ezt írják fel, e, a tanács képviselőnek mondom, e, írják fel és adják át a tanács munkacsoport, e, illetve a tanács illetékeseknek és Van Rompuy elnök úrnak. Önök csak olvasnak, vagy nem tanultak meg olvasni, nem értelmezik azt, amit olvasnak, és akkor, hogyha most egy picit megnyugodtam, ne aggódjanak, még ennél sokkal jobban fel tudom paprikázni magam. Na most nézzünk szembe a helyzettel. Nézzük, próbáljuk meg a tanács szemszögéből nézni a helyzetet. A tárgyalási box 15, egy 15 pluszos javaslatot tartalmaz, és ez itt különböző fejezeteken keresztül folyamatos csökkentés javasolt, és nem igazán értem ezeknek az értelmét. Az egyes fejezetek csökkentése, egyes projektekre szent pénzök csökkentése 0 és 37 százalék között mozog, például a Connecting Europe projektben, az 1A fejezetben is, növe, és csökkenés van. Természetesen az számoszlopokat elemezni fogjuk. Megnézzük, hogy mi az, ami a költségvetésen belül van, mi az, ami az outsourcingban van leginkább arra kell figyelni, amikor mind a kettő, mind a két fronton csökkentésre kerül sor. Az 1B 4%-kal csökken, természetes források 3%-kal, aztán a közvetlen kifizetések 3,3%-kal, biztonság és polgárság 4%-kal, globális Európa 12%-kal, és az igazgatás, ezt még nyitva hagyták, de hát nyilván itt sem számíthatunk semmi óra. Ez azért nagyon nehéz számunkra, mert sok jó szándék mellett, amelyeket én, én még mindig nagyon sok jó, jó szándékot és pozitív és optimista megközelítést tapasztaltam a tanács részéről, miniszterek, államtitkárok részvételével a ciprusi elnökség vezetése alatt, mégis azt látjuk, hogy Egyrészt itt van a több éves pénzügyi keret és az egy, intézményközi együttműködés, illetve a több éves programozás, Lényeg az, hogy ezeket nem veszik teljesen rendesen figyelembe, és nem tartják tiszteletbe. Másodszor ö, elmondták azt is, hogy ezek a számok, vagy utaltak arra, hogy ezek a számok, amelyeket, amelyeket benyújtottak, és ezek nagyon trükkös ö, számok, ezeket kiinduló pontként határozzák meg a delegáció számára, hogy ezen csökkentések hatásáról elgondolkodjanak, és esetleg még nagyobb csökkentésekre lehet szükség, hogy kompromisszumra sikerüljön jutni. Nem fogok az egyes fejezetek részleteibe belemenni, mert ez az együttdöntési eljárás és a több éves pénzügyi keret részleteit érinti, talán ezt majd zárt ülésen, vagy másik ülésen kellene elvégezni. Összességében alapjába véve két dolgot fogadtak el, vagy vettek át, amelyek a parlament számára fontosak. Az egyik a rugalmasság kérdése. Anélkül, hogy még egyszer kitérnénk arra, ami a köztes jelentésben szerepel, Nos, tehát a rugalmasságot még csökkentették, ráadásul csökkentették a felére. ez csodálatos eszköz, ugye? Ami pedig a saját forrásokat illeti, egy Dehán kollégától várom a kommentát, pénzügyi, tranzakciós adó és egyéb témák szerepelnek ebben, de nem világos, nem teljesen világos, hogy itt miről van szó. Ami a rugalmassági eszközt illeti, itt még, a, itt még utaltak a a tartalék témájára. Ami a további tárgyalásokat illeti, jövő heti tárgyalásokat illeti, jövő héten lesz egy kontaktcsoportülés. Megegyeztünk abban, hogy miután hétfőn, tehát a Strasburgi hétfői ülés után Brüsszelben lesz a keddi általános ügyek tanácsa ülése előtt még egy briefing, hogy mm, lássuk, hogy mi a helyzet még az Európai Parlamenti plenáris ülés előtt. És az októberi határozat után elmondtuk, hogy bármikor hajlandóak vagyunk bármiről beszélni és, tárgyal és tárgyalni. Persze minden attól függ, hogy Van Rompuy elnök úr és a tanács elnöksége hogyan fogadják ezt a javaslatot. Ez érvényes a novemberi ülésre, az novemberi ülés előtti és utáni helyzetre. Itt a, arról van szó, hogy a parlamenttel hogyan bánnak, és hogy hogyan reagáljunk a konkrét javaslatokra. Ez elengedhetetlenül fontos további eljárás szempontjából. El szeretném mondani, hogy dolgoznunk kell, tehát ezen az állásfoglaláson a frakciók jövő héten kell, hogy elkészítsék ezt. Koncentrálnunk kell a kulcsfontosságú üzenetekre, és nem kell újra feltalálni a kereket. Nagyon fontos, hogy az egyes elemeket, amelyek a tárgyalási teljes lényegét képezték, azokat ne felejtsük el. Megfelelő számok kellenek, ezeket nem találtuk meg a ciprusi elnökség javaslatában. A különböző kategóriákban különböző számok és csökkentések tettek javaslatot, az egy a ban például, aztán a polgárok Európája téma, az 2013 különleges év ebből a szempontból, erre semmit nem találok a hármas kategóriában, vagy a biztonság, semmit nem találok erre vonatkozóan. Vagy Európa öm, globális felelősségével kapcsolatban sem találok itt semmit, úgyhogy csak egyszerűen hasraütésszerűen javasolnak itt számokat, úgy tűnik. A tanács negatív prioritásokat határoz meg, ezért felelősséget kell vállalnia. Nagyon nehéz időszakot élünk, meg kell mutatnunk, hogy bizony hatni tudunk a több éves mm, tervezési időszak prioritásainak meghatározásaira. El kell mondanunk, világossá kell tennünk, hogy átfogó rugalmasságra van szükség, mindent lefedő rugalmasságra, nem pedig egy nem lehet a contingency reserve-ot használni arra, hogy, hogy ezzel eltereljék a figyelmünket. Ehhez tartozik az is, hogy a saját forrásokkal történjen valami, valami legyenek megoldási javaslatok. Ebben a csomagban egy bizonyos javaslatot kell itt készen létben tartanunk, és akkor meglátjuk, hogy a tanács ezen nehéz kezdeti tehát kiindulási álláspont után, különböző parlamenti, nemzeti parlamenti választások után képes-e még a, a, a, a tárgyalásokat folytatni, illetve a, a, a saját maga által tett ígéreteket betartani. Az üzenet a következő legyen, készek vagyunk tárgyalni bármelyik eh, időpontban, és ezek a kulcsfontosságú pontok, amelyeket fontosnak tartom, tartunk. Meg kell uh, ismételnem azt, hogy a, hogy a szerződés is egy bizonyos uh, átléphetetlen határ, és uh, Emellett vannak bizonyos más elemek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyeztessünk, akkor, hogyha a szándék megvan a másik félben, fél részéről is. És világosnak kell lennie, hogyha nem egyezünk meg, akkor sem történik semmi. A 2013-as felső határok megtartásával folyik tovább a munka. Nem igazán tudom megbecs- megbecsülni, hogy a helyzet hova fejlődik, hogy vajon sikerül-e eredményre jutni, vagy pedig teljesen feleslegesen ugrálunk. Próbálunk valamilyen megoldásra jutni, de közben elvárjuk azt, hogy az megoldás keresésben az Európai Parlament jogait tartják, tartsák tiszteletben. Ez nem mindig történik meg, ezért legalább a mi részünkről eh, elengedhetetlen, hogy kitartsunk amellett a csomag mellett, amelyet az asztalra letettre, és eh, hangoztassuk azt, hogy bármikor hajlandóak vagyunk bármiről tárgyalni. Köszönöm. Merci, eh, Reimer, c'est très clair. Euh, Köszönöm szépen, Reimer, ez teljesen világos volt. Gary Cooperre utaltál. A Gary Cooper Délidő című filmjére utaltál. Ugye a hős egyedül négy ellenfél ellen öm, harcol, veszi fel a harcot, és, és nem igazán lehet tudni, hogy öm, ki először. Zsallük következik. La dernière réunion, euh, le président a fait remarquer que lui était optimiste et moi pessimiste. Je sais pas où lui en est, mais... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem sikerült az optimizmusomat erősíteni, ami a dokumentumot illeti, amit az, amit az elnök benyújtott, az egyetlen pozitív pont, az MMF és a saját források közötti kapcsolat fennmaradt. Ez egy pozitív dolog, de ennyi. Ennyi a pozitívum. A tanács eddig nem tartott sem érdemi tárgyalásokat, sem pedig szakmai pontokba belemenő tárgyalásokat a saját forrásokkal kapcsolatban. Az elnökség utal az FTT-re is, a megerősített együttműködés keretén belül, de itt sem világos, hogy az Európai Bizottság konkrét javaslatot tesz-e az a kapcsolatban, hogy a saját forrásokkal kapcsolatban. Ez nem világos. Azt gondolom, azzal kapcsolatban, amit Reimer mondott, azt hiszem, hogy a parlament részéről nagyobb egységre van szükség a, a költségvetéssel kapcsolatban. Meg kell nézni, hogy melyek azok a pontok, amelyekhez ragaszkodnunk kell. Ez egyik a rugalmasság, ez kulcsfontosságú. Az egész tárgyalásra vonatkozóan nem szabad eh, illúzióban ringatnunk magunkat. A másik dolog, tehát, illetve hát a rugalmasság az, amit említettem egyrészt, másrészt nem látom egyelőre, hogy a parlament álláspontja mennyiben mennyiben elfogadható, mennyiben lehet konkrét javaslat tárgya, és meglátjuk majd a következtetések során, hogy legalább lesz-e valamilyen megegyezés ezzel kapcsolatban, hogy a saját forrásokról folytathassuk a munkát az MMF végrehajtásával összefüggésben, mert különben, ha nem, akkor ennyiben marad az egész, félbeszakad a tárgyalás, és ez a parlamentet nehéz helyzetbe hozza. Köszönöm, Jean-Luc. Salvador. Sí, Jean-Luc ha expresado Köszönöm szépen, Zsallük. Kitűnően összefoglalta azt, hogy milyen érzéseket keltett bennünk az elnökség nyilatkozata az saját forrásokról. Azt hiszem, hogy sem túl elégedettek, sem lehet, nem lehetünk, és azt nem gondolhatjuk, hogy a ciprusi és Van Rompuy féle javaslat megfelel annak, amit a parlament kér saját erőforrások szintén, saját erőforrások címén. Egy dolog van, a legfősvényebb tagállamok gondoltak erre, hogyha 100 milliárddal ha 100 milliárdba vágjuk ezt meg, akkor ez megfelel annak, amit a bizottság Sure, jelenti, Sure bizottsága dolgozott ki. Nézzük a bizottság javaslatát. Ugye ez a kiindulási alapunk. Reimer ezt már kifejtette. Egy csalódottságot próbálunk meg valahogyan számszerűsíteni. Neymar és Calvin folyta tanácsol. Most már a javaslatban kisebbek a költségek, kisebbek, kisebb a rugalmasság, és ez a javaslat egyáltalán semmilyen előrelépést nem mutat az új saját erőforrások tekintetében. Ez a javaslat olyan, amelyben még a megegyezés hiánya, amelyhez képest még a megegyezés hiánya is jobb lenne. A ciprusi javaslat azt is elképzelhetőnek, hagy, elképzelhetőnek tartja, hogyha, hogy az egy százalékra mm, hagyatkozunk, ami ugye elfogadható a tagállamoknak, vagy befagyasztjuk a dolgot. Hát nem tudom, hogy ez egy komoly vita alape. Az Európai Parlamentnek elég kicsiny a tárgyalási mozgástereje, mozgástere de hát a parlamentnek azért igennel vagy nemmel kell válaszolni. nem tudom, hogy mit kezdünk majd ezen számadatokkal. A ciprusi elnökkel, a ciprusi elnökség és a, és a bizottság újabb megszorításokat, illetve újabb ö, csökkentéseket kér. Hogyan fogunk erre reagálni? A parlament nincs arra fölkészülve, hogy negatív prioritásokat készítsen el. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ki kéne átgondolni, hogy mit tegyünk, és a parlamentnek semmilyen semmi, a parlament semmi nem ösztönzi arra, hogy, hogy igent mondjon erre a, erre a javaslatra, de hát hagyjuk meg a lehetőséget ügyes tárgyaló, tárgyalóinknak, hogy valamit el tudjanak érni. Ha több erőforrás, saját erőforrás nem is tudnak kihar, kiharcolni, talán nagyobb rugalmasságot el tudnak érni, tehát Ugye a bizottság ezzel már ki lenne segítve, mert sokszor nincs meg a kezdeményezés, a megfelelő kezdeményezés számukra, tehát ez lehet, hogy segít nekik. Jó lenne, hogyha a következő, következő időszakban meg lenne a parlamentnek az a rugalmassága, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes uniós szakpolitikának meg legyen a fedezete. Köszönöm. Salvador Elga. Köszönöm, Salvador Helga. Köszönöm, Alá. Nem akarok mindent megismételni, amit Reimár saját értékelése alapján elmondott nekünk, és nem akarom az egyes pontokat megismételni, csupán annyit mondok, egyetértek az ő helyzetértékelésével. Egyére inkább egy olyan politikai helyzetbe találjuk magunkat, ahol az elvesztegetett esélyekkel nézünk szembe. A saját eszközökről beszéltél, az ajánlatunkról beszéltünk, Beszéltél arról, hogy milyen befektetéseket kell végrehajtani az EU 2020-as stratégia szellemében. Persze mindig meg kell gondolni ezt, hogy hogyan lehet az európai pénzt jobban kiadni, és persze a hatékonyabbaknak kell lenni, és látjuk, hogy konszolidálni kell a költségvetéseket, de beruházásokra van szükség azért, hogy versenyképesebbek legyünk, és új munkahelyeket teremtsünk. Pénteken ott voltam, a, nem voltam, nem vettem részt ezen a tárgyalási fordulón, de ahogy a kollégákat hallgatom, úgy tűnik, hogy meglehetően pessimistának tűnik a hangulat. Vegyük most a legrosszabb eset szenárióját, a worst case szenáriót, hogy akár még a tanács sem tud megegyezni a rendkívüli csúcson, hiszen az Egyesült Királyság, a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek álláspontját nem lehet majd közösíteni. Egy olyan álláspontot nem tudnak majd kialakítani, amely többségre volna képes, a, sőt egyhangú támogatással rendelkezne a tanácsban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azok az ellentmondás, hogy az ellentmondásokat tudomsunk szerint meg kell erősítenünk. A tagállamok érdekei és főleg a nettó kedvezményezetek érdekei között. Mondok egy számot. Németországban Németország számára, hogyha a jelenlegi helyzetben vagyunk, a strukturális alapokban 850 millió eurós hiány mutatkozik. És a német szövetségi kormány, ezt komoly problémának kell, hogy tekintse, kellene, hogy tekintse. Hiszen sokan le akarják hívni ezeket a pénzeket. Úgy gondolom, tehát a novemberi Strasburgi plenárisra előre gondolva, fontos, hogy ezen érveinket felhozzuk, összegezzük, elővezessük, hogy mit jelesül, hogy megmutassuk, hogy mit jelent az, hogyha a tanács továbbra is ilyen restriktív, akkor milyen kihatásokkal lesz ez. Azután Reimár világosan elmondta, nem szabad minden áron megegyezésre törni. Hosszabb ideje, mondom ezt én is. Ám hogyha ezt így elmondjuk, akkor itt a kollégák körében, akik így gondolkoznak, azt is világossá kell tenni, hogy megint azt úgy fognak érvelni a tagállamok, hogy a politikai, az unió politikai krízise, meg a bankkrízis, meg a gazdasági krízis ilyen nagy, hogyha most még a költségvetési krízis jön, elviseli ezt az unió. Úgy gondolom, hogy erre választ akarunk adni, fel kell vérteznünk magunkat, a szakbizottságban a többséget ki kell alakítanunk, és megfelelő érvet kell találni. Mi legyen ez az érv? az, hogy ha most rossz megállapodásra jutunk, akkor ezzel fittyet hányunk az 500 millió európai elementáris érdekeire. Ez lehet csak a politikai e, érv, ha nem akarjuk elfogadni a rossz megállapodást. Feltéve tehát, hogy az történik meg, hogy nemet kell mondanunk, mert a tamá, tanács nem hajlandó egy jottányit sem mozdulni. Nos, hát ezen ennek kapcsán a mai újságban, a Frankfurter Allgemeinében az MFF-ről, tehát a több éves pénzügyi keretről olvastam egy érvet, és ezen elgondolkoztam. Mégpedig, hogy a tanács azt mondja, hogy nincsen több éves pénzügyi terv, nem baj, éves költségvetést fogadunk el mindig a parlament megkerülésével, egy tizenkettedelünk. Úgy gondolom, hogy ezt is végig kell gondolnunk, hiszen voltak éppen a tanácsban ez volna a tartalék álláspont, már pedig ez igen aggasztó. Ami pedig a, negatív értékelést illeti, melyről Lajda is beszélt, hogyha tehát kiderülne, hogy nem sikerül megágyaz, megállapodásra jutni, és a 2013-as legfelsőbb határokkal dolgozunk, és aztán a tanács, mint a 2012-es költségvetésnél ezeket sem tartja be ehhez sem tartja magát. Hiszen a hatos költségvetési módosítási tervezettel ezt a problémát próbáljuk megoldani. Előfordulhat még ez is, hogy a 2013-as felső határt irányozzuk elő, amelyet aztán a költségvetés végrehajtása során a tanács nem tart tiszteletben. Még egyszer felvetem tehát ezt a kérdést, hogy a kollégák hogyan értékelik ezt a dilemmát. Köszönöm. Merci Elga. Euh, Utah. Köszönöm, Elgá, Jutta. Köszönöm szépen. A Helga által mondottakkal kezdem én is. Hát erről világosan szól a szerződés, és a játékszabályokat is folytatják. Nem csak a felső határt, a legutolsó elfogadott költségvetés összegeit görgetik tovább, hanem az összes fennálló szabályt is tovább görgetik, tovább érvényesek a szabályok. Ilyen módon tehát nem egyszerre csak a semmiben leszünk, vagy szabály nélkül leszünk, hanem a régi szabályok érvényesek egész addig, még az új költségvetést el nem fogadják a költségvetési hatóságok. Persze, hogyha bevételi ország oldalt nézzük, akkor látni kell a kedvezmények csökkentését is. Márpedig három különböző opció áll fenn ezzel kapcsolatban, ezeket vázolták fel. Egyértelműen mondhatnánk, hogy a második opció az, amit az Európai Parlament akar, hogy minden kedvezményt csökkentsünk, szüntessük meg, és viszont más saját forrásokat irányozzunk elő. Tehát ez teljesen világos, hogy amit csináltak, ez nem ezt a megoldás szolgálja. És hogyha a tanácsban zajló vitát nyomon követjük, akkor hallhatjuk, láthatjuk, és ez nem is maradt titokban, több néha ki is kürtölik, tehát nem maradt titokban, hogy egyes tagállamok ragaszkodnak a kezdvezményeikhez, másrészt új tagállamok is vannak, akik maguknak új kedvezményeket követelnek magasabb kedvezményt követelnek, másrészt pedig a költségvetés csökkentése mellett érvelnek. Hát micsoda dolog ez kérdem én. Van ennek bármi értelme? Milyen? Mi rejlik meg e mögött? Kérdem én. Másodszorban. Reimar ugye azt mondta, hogy az adminisztráció területén nem mondta el a tanács, hogy mennyit akar megtakarítani, de világosá tette, hogy a bizottság által tett javaslat, jelesül a mínusz 1 százalék, mínusz 1 százalék, minden évben ugye 1 százalékkal csökkenjen, ezt még tovább akarják folytatni. Mi több? Teljesen ellentmondva mindannak, amiről mindig prédikálunk, hogy az együttdöntés és a több éves költségvetésről szóló vitát külön kell választani, ezzel ellentétben a tanács szépen felírta, hogy az adminisztrációs területen mit akar szabályozni. Ezek pedig olyan dolgok, amelyek az új a jogállásról szóló dokumentumban szerepelnének. Például, hogy az Európai Parlament a jogi szakbizottság jogi szakbizottsága által már mindig is betartotta az ebben szereplőket, de a tanács soha nem. És akkor még nem is beszélek a közös álláspontról. És ezt most egyszerűen becsempészik, kiskapun belopják a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásba. Hát ez elfogadhatatlan, kedves kollégák. Harcra fel, ezt mondanám én, harcra fel, ez tarthatatlan. Harmadsorban, hogy mondjuk egy harmadikat is. A nagy pisztolyos leszámolás, hogy a déli Idő című filmet idézzem, a nagy szembesítés, Hát valóban így áll a helyzet a tanács, illetve legalábbis azt mondhatjuk, hogy sok tagállam a tanács ügyesoraimban abból indul ki, hogy majd egy utolsó eh, tárgyalási éjszaka során megegyezésre jutunk. A nagy szembesítés eredményre vezet. Már most is úgy érvelnek, hogy jaj, Istenem, nehogy mindenről az utolsó tárgyalási éjszakában egyezünk meg. Azaz tehát a tanácsban azt gondolják, hogy idén ugyanúgy fogunk eljárni, mint évtizedeken keresztül idáig. Fittyet hányeva arra, hogy az Európai Parlament az elejétől kezdve azt mondta, hogy ha így jártok el, akkor ez a legbiztosabb módszere annak, hogy a parlament nem szavazatát kiprovokáljátok. Jól emlékszem a múltra. még a tárgyaló csapat tagjait még ki se jelöltük, én pedig, mint a SURE bizottság volt elnöke, az első általános ügyek tanácsán ott voltam. Reimár nem volt ott, de valaki, vagy Reimár, vagy valaki más megmondta már ezen az első általános ügyek tanácsülésén, hogy ezzel kiprovokálják a parlament elutasító szavazatát. Reménykedtünk, bíztunk benne, hogy ezt figyelembe veszik. Mindezt elmond, elmondva, Szalvador nem figyel, de hát mások is ott voltak, Mindezt elmondva tehát, úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy pontot tegyünk egy mondat végére, befejezzünk valamit. Mégpedig, hogy a ciprusi soros elnökség által javaslatára, beterjesztett javaslatra azt mondjuk, hogy rendben van, hogyha a számok tekintetében ilyen kicsi az ajánlat, akkor rugalmasságra van szükségünk. De hát barátaim, Tíz évvel ezelőtt, és, és, és a múltban is mindig ezt mondtuk, semmi nem történt, jotta annyit, nem változott a helyzet. Valóban több rugalmasságra van szükségünk, de nem szabad úgy gondolnunk, nem szabad arra sem gondolnunk, ha eszünkbe se szabad, hogy jusson, hogy a bizottság javaslatá alá, alatti összegbe egyezünk meg. A bizottság ugye befagyasztott úgy gondoljuk, hogy befagyasztott költségvetéssel nem lehet elérni a feladatokat. Szükség van a rugalmasságra, de úgy gondolom, hogy a bizottság és a parlament által előirányzottak között kell megállapodni a tanácssal, valahol egy köztes értékben. Punktum. Merci, Jutta. Göran Ferm. Köszönöm, Jutta. Göran. Thank you, Chair. I, I... Köszönöm szépen, elnök úr, csak röviden mert Reimerer, Helgával és Jutával és mindenkivel egyetértek, csak két rövid észrevétel, egy a számadatokról. Sajnos ugyanaz a probléma itt is a számokkal, illetve a definíciókkal, mint amit már elmondtuk a amit már elmondtuk a 2013-as költségvetésről, illetve a hatos költségvetés módosításra. Ez azért rossz, mert ez bepiszkítja a, a vitát. Mit jelent a, mit jelent a befagyasztás. Mit jelent a költségvetés befagyasztás? A brit kormány például ezen mínusz 200 milliárdot ért. Szerintem a befagyasztás azt jelenti, hogy ugyanazok a számok maradnak meg, nem veszünk el semmit. A bizottság meg azt gondolja, hogy a befagyasztás az 100 milliárddal kevesebbet jelent. Összekeverik a kifizetést a befagyasztással. A mostani számokat a stabil árakkal összekeverik a 2011-es árakat. Teljes politikai zűrzavar az egész. Nagyon megköszönöm a titkárságnak az ő számadataikat, próbáltak ebből valami értelmeset kiszűrni, köszönöm, e- enélkül nehéz lenne. Jó lenne, hogy ha a jövőben a, az emberek számára megpróbálnánk a dolgokat tisztázni, mert hogyha valaki, egy európai polgár ezt a vitát próbál, nyomon próbálja követni, akkor valószínűleg elvész. Aztán nézzük a legrosszabb eset hipotézisét. Ugye már pár hónapja ez felmerült. Vannak, akik, akik csak, az, akiket csak érdekel, hogy legyenek olyan tagállamok, akik azt mondják, hogy legyenek megszorítások, mindegy, hogy milyen áron. Vannak, akik azt mondják, hogy kérjük a részünket a kohéziós politikából, más tagállamok azt mondják, hogy a, a, a mezőgazdasági politikát akarjuk, hogy megvalósuljon. Hát ezt már régóta lehetett látni, hogy ez így fog alakulni, de nem lehet csupán a a következő pénzügyi, többéves pénzügyi keret volumenéről beszélni, arról is beszélni kell, hogy pontosan mire költünk. Jó lenne, ha az infrastruktúrára, a fejlődésre, a kutatásra költenénk. Számukra, a tagállamok számára fontosabb az, hogy a költségvetés volumenjéről beszélnek, mint hogy megbeszéljük azt, hogy mire költünk. Katasztrófa lenne, hogyha olyan költségvetés alakulna ki a végén, amit, semmi, amit senki sem vállal fel. Ez szörnyű lenne. Próbáljuk ezt elkerülni. Próbáljuk meg valahol elmagyarázni a tanácsnak, hogyha kicsit megemeljük, attól még eh, akkor, a, kicsit megemeljük a költségvetés szintjét, attól még nagyon jó lehet a, a költségvetés, és nem szabad az egy a fejezetet egyáltalán megkurtítani, mert az nagyon-nagyon rosszat tenni a kutatásfejlesztésnek. Szidónia következik. Köszönöm. Reimerrel egyetértek. A ciprusi elnökség javaslata nem jó. Miért? A ciprusi elnökség valószínűleg mindenkinek szeretett volna hízelegni, de a végeredmény valójában éppen ellen, ennek az ellenkezője, senki sincs ezzel megelégedve. Nem szeretném elmondani még egyszer ugyanazt, amit a kollégák már elmondtak de fontosnak tartom azt, hogy valahogyan meg kell tudni magyarázni az innovációra és a növekedési területre vonatkozó megszorításokat, vagy az olyan megszorításokat, amelyek a beruházásra vagy az egészségügyre vonatkoznak, ezt nagyon-nagyon, lehe, nagyon-nagyon nehéz eladni a közvéleménynek. és vannak olyanok is, akik alapvetően szeretnék megváltoztatni a többéves pénzügyi keretet. Számukra is nagy csalódás ez a, ez a tervezet. Számukra ez egy véletlenszerű csökkenés, ami mögött semmilyenféle gondolat nincsen, vagy filozófia, tehát ez semmiképp nem kiegy, kielégítő. One of the issues I'm bit... Van itt egy dolog, ami miatt aggódom a parlament álláspontjával kapcsolatban, tehát hogy mit lépjünk. A rugalmasságról van szó. Én azt gondolom, hogy és minden tiszteletem a tárgyalóké, illetve a tárgyalásé. Tehát én úgy gondolom, hogy a rugalmasság már nem az, ami volt, amikor minden évben volt maradékunk. Amikor maradt pénz az EU kasszájában, amelyeket visszatérítettünk a, a tagállamoknak. Már nem ilyen időket élünk, egy bizonyos ideig ez nem fog ismét előfordulni. Tehát az év végén nem lesz maradék. Régebben a rugalmasságot úgy fogtuk fel, hogy ezt a pénzt fel tudjuk használni ott, ahol szükség van rá most, másmilyen típusú rugalmasságra van szükség. nem szabad beadni a derekunkat, tehát nem szabad a költségvetés volumenéért föláldozni a rugalmasságot. Ennek semmi értelme. A költségvetés mértékére természetesen oda kell figyelni, de nem azért, mert olyanak akarjuk a költségvetést tudni, mint ahogy a bizottság javasolta, vagy mint ahogy a Gariga jelentésben van, hanem azért, mert az EU-nak vannak kötelezettségvállalásai. Az elmúlt szerződés módosításban új feladatai vannak az EU-nak. A költségvetés tehát az Európai Parlament és a Tanács közös célkitűzéseinek megvalósítási módja. Tehát igazi mozgásterünk már nincs, nincsenek elköltetlen pénzek, az már a múlté. És sajnos meg kell ismételni, hogy oda kell figyelni a parlament jogaira a rugalmassággal kapcsolatban. A rugalmasság nem azt jelenti, hogy a parlament eláll a jogaitól, és az utolsó percben egyezünk, utolsó percben alakul ki a megoldás a bizottságban, hiszen a parlamentnek megvan, a parlament is költségvetési hatóság, és ezt újra és újra el kell mondani a kollégáknak a, a bizottságban és a tanácsban. Egyébként pedig olyan kicsi ez a költségvetés. A 27 tagállam GNI-nek csak 1%-a ez, Ez tényleg a, a minimum, az Európai Unió költség, kötelezettségeit, a feladatait mi, el kell látnunk ezeket a feladatokat, a tagállamok is ránk róják. Nagyon csalódott vagyok a helyzet alakulása miatt, és azt hiszem, hogy a, a, a belpolitikát, tehát a 20 tagállam belpolitikáját is a, a, okolhatjuk ezzel, sokan sok tagállam újjal mutogat az EU-ra, és ezért hoznak belső döntéseket. Jó lenne tehát visszatérni a bizottsági javaslathoz, és a ciprusi elnökség javaslatát csak provokációként tudjuk kezelni, szerintem. Ja. Köszönöm szépen, Szidónia. Álda. E Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok mindent megismételni, hiszen többször egyetértett, egyetértésemről biztosítottam már a kollégákat. És elmondtam azt is, amit viszont most is elmondok, hogy a költségvetés egy százalék, a GDP-nek egy százalék a költségvetésre nem elegendő. Hagy beszéljek most azon felelősségről, mely ránk hárul, amikor a tárgyalások során ezeket a súlyos döntéseket meg kell hoznunk. Mi tűrés tagadás? Nagyon nagy megdöbbenést okoz számomra, hogy itt, saját körünkben, még az Európai Parlament saját képviselői között is minnyájunk között, akiket demokratikusan választottak, akik a legitim módon képviselik a választókat. Itt egyszerre csak már megint a nettó befizető és a nettó kedvezményezett fogalmát használják a képviselőtársaim. Ez a tanács argumentációja, és nem felel meg a valóságnak. Nagyon óvatosan kell ezekkel bánnunk, hiszen ez a döntés, melyet meg kell hoznunk, nagyon felelősségteljes döntés. Fontos a jövőbe mutató és a jövő zálogát jelentő döntéseket kell meghoznunk. A mi utunk, segí, a mi döntéseink kövezik ki a jövőbe vezető utat. Meg lehet hogy a 2013-as költségvetés vitája kapcsán már elmondtam mindezt, de még egyszer elmondom. Nem vagyunk elég bátrak. Egész egyszerűen határozottan és nyíltan fel kell szólamolnunk az állam és kormányfők takarékossági politikája ellen. Úgy gondolom, hogy a költségvetési célok és a többéves pénzügyi keret tekintetében az Európai Parlamentnek becsvágyóbbnak kell lennie. Ha nem vagyunk becsvágyóbbak, hogyha nem vagyunk hajlandóak bátrabban kiállni, teljes melszélességgel kiállni, akkor valószínűleg egy olyan több éves költségvetést fogadunk majd el, amely még az előző több éves költségvetés értékeit se éri el már, pedig ez hatalmas visszalépést jelentene. És nem csak a költségvetés sarokszámai változnának meg, hanem a gazdaságban hiányoznának a befektetések, a beruházások, amelyek pedig zálogát adják a közös európaiság érzet kialakításának, illetve a munkahelyteremtésnek, kutatásfejlesztésnek. Ezeket a szép szavakat id- idézgetik, szajkozzák az állam és kormányfők, de csak írott malaszt marad ez. Éppen ezért úgy gondolom, hogy különösen a krízis által érintett országokban fontos, hogy lássák, hogy a parlament elég bátor volt. Igen, Aldának teljesen igaza van, mondja a következő felszólaló. Valóban a lakosság számára el kell tudnunk magyarázni, hogy az Európai Parlament felelősség teljesen bánik az ő adópénzeikkel, adóforintjaikkal. Ez itt nem a tagállam pénze, hanem 500 millió európai állampolgár pénze, melyet, melynek mi vagyunk a kezelői, illetve a tagállamok kezelik ezeket az adóforintokat, és vannak olyan tagállamok, amelyek többet fizetnek, vannak olyanok, akiket kevesebb, akik többet kapnak. De úgy gondolom, hogy ezt a vitát nem szabad lefolytatnunk, úgy, hogy mintha valamilyen szaldót képzelnénk el magunk alá, magunk elé, hiszen az Európai Unió által létrehozott többletérték nem pénzügyi többletérték. Nem lehet um, szaldóba, um, többletbe vagy veszteségbe felmutatni, hiszen itt egy közös értéken dolgozunk, ugyanakkor a tagállamokban nagyon um, kiélezett a helyzet, és nagyon szerencsétlen, hogy ebben a kiélezett költségvetési helyzetben kell a többéves pénzügyi keretről tárgyalnunk nem sikerül majd megállapodásra jutnunk, hogyha egyik intézmény sem tud egy lépést a másik irányba tenni. Másrészt pedig meg kell akadályozni, hogy a Jenga oszlopot leborítsuk azáltal, hogy rossz téglát veszünk ki belőle. Egyébként Szidónia, ne felejtsük el, hogy még mindig um, olyan költségvetési eszközöket könyvelnek el a tagállamok, amelyeket még meg se kaptak, de hát az axióma továbbra is az, hogy a GDP 1%-a az EU költségvetése. Ám hogyha egy megfelelő több éves tervet akarunk kitárgyalni, akkor világos keretfeltételekre van szükség, amelyek alá nem megyünk, és amelyet nem lépünk túl. Ha 1% a határ, melyet a tagállamok ki akarnak adni, akkor egyetértek Görönnel azzal, hogy nem tekinthetjük 1%-nak az 1%-ot, ha 200 milliárdot befagyasztanak. Aki vagy, hogyha mondjuk a Nagy-Britannia csökkenteni akarja ezt a kérdést, az hogyan lehet jó megállapodásra jutni a tagállamokkal? Többször már felvetettem, járható útnak tartanám azt, hogy a visszafolyó pénzeszközök ről, amelyekről már ideig is szó volt, hogyha parlament azt mondaná a tárgyalásoknál, hogy ezeket a pénzeszközöket a következő költségvetési évre át lehet görgetni, akkor nagyobb felelősség, tervezési lehetőséggel rendelkeznénk, hiszen azon ö, költségvetési tételeknél, amelyekkel kapcsolatban nem tudunk megfelelő finanszírozást biztosítani, a nagyobb tervezési játéktérrel rendelkeznénk, mint a Galileo esetében. És ilyen módon lehet persze, hogy én vagyok túl naív, de talán ezt az egész vitát be lehetne ezzel fejezni. Azaz tehát lépést kell tennünk a tagállamok irányába, de a tagállamoknak is egy lépést kell tenniük a mi irányunkban. Nem egy irányú utca a tárgyalások sugárútja, hiszen látni kell, hogyha a több éves pénzügyi keretről nem jön létre megállapodás, a tagállamok szenvedik ezt meg, azok, akik a strukturális alapból, az agrár kifizetésekből finanszírozzák az intézkedéseiket, tehát összességében azt mondhatjuk, hogy nekünk jobb érvek vannak a kezünkben, mi több a emeltyű, a mi kezünkben van, de persze ezzel nem szabad visszaélni, nem szabad zsarolni a tagállamokat, de ne felejtsük el, hogy a európai állampolgár nem az alapján identifikálja magát, hogy mennyi pénz szerepel a többéves pénzügyi keretben, hanem azt látja, és ez alapján definiálja önmagát, hogy a kisvállalkozásoknak, a mezőgazdasági vállalkozóknak és mindenkinek, aki kedvezményezett, mennyiben lehetséges tervezni, és mennyiben működnek a projektek. Tehát tényleg nem arról van szó, hogy most a tizedes szám utáni sokadik számot föl vagy lefele kerekítjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Derek következik. Yeah, uh, thanks, yeah. Köszönöm szépen, elnök úr. A szavazás eh, múlt heti House of Commons szavazás után egy kicsit, eh, eh, kicsit bűnösnek érzem magam, hibásnak érzem magam, de természetesen a védelmemben elmondanám, hogy Velszi vagyok, Velszi vagyok. Would, would and does take a different line on the természetesen velsziek teljesen máshogy szavaznának a költségvetési, költségvetésre, az Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatban. Természetesen mi mindig azt mondanánk, hogy, hogy ezzel munkahelyeket lehet teremteni, és a növekedést kellene lehet teremteni, stb. Az, az Egyesült Királysági kormány olyan, amilyen, hát ez most a probléma. Múlt héten, tehát szavazásra került a House of Commons-ban, ez a kérdés. Úgy tűnik számomra, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag ebben az ügyben megbukott, vagy ebben a kérdésben nem sikerült támogatást szereznie, és azt az ellenzék nyilván ki fogja használni. A kérdés a következő, hogy mit tudunk használni tárgyalási kiindulási pontként, vagy tárgyalási ütőkártyaként. Az a rabat, tehát az, UK, az Egyesült Királysági visszatérítés a legfontosabb kérdés, ezt el kell fogadnunk, ezt a tárgyalásba bele kell vennünk. Az Egyesült Királyságban ennek a feladása tabú, nem fogják feladni. Ezt hogyha azt akarjuk, hogy feladják, akkor valamit cserébe kell ajánlani számukra a következő keretben. A másik fontos téma, Gören is említette, a 2013-as kötelezettségvállalási számok meghatározásához a 2011-es kifizetési előirányzatokat használta az Egyesült Királyság. Számomra lesz, lehetne itt tárgyalás, úgy tűnik, hogy lehetne itt tárgyalásokat folytatni, lehetne rugalmasnak lenni az alap kiindulási ponttal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez mégiscsak egy kis mozgásteret ad nekünk, egy kis rugalmasságot ad nekünk, hogyha az Egyesült Királysággal és más tagállamokkal is egyeztetünk arról, hogy mi az alap, mi az alapszám, amiből ki kell indulni. És hogyha ezt így csináljuk, akkor, akkor úgy érezhetjük, hogy a tárgyalásokon mindent megtettünk, amit lehet. Pontosan ettől féltem, mondja az elnök. Két dolgot szeretnék kiemelni, mondja James Ellis, ami itt voltam ebben a szakbizottságban 1984-ben az Egyesült Királysági eh, rabattal kapcsolatban. Ezt, erről nem lehet most vitázni, ez egyhangú döntés volt, úgyhogy eh, ezt nem lehet most már <clears throat> újra tárgyalni. Végig kell gondolni, az én pártommal együtt szavaztak erről a kérdésről, az én pártom leginkább ki akarna lépni az Európai Unióból. Milyen csökkentés, milyen valódi csökkentéseket akarnak elérni? teljesen megalázták a miniszterelnököt, mivel tárgyalásokat kezdett, de nem sikerült jó eredményre jutni. Eh, hol legyenek, hol legyenek eh, a csökkentések, hol akartok csökkentéseket elérni? Én ugyanis nem támogatom ezt. Elnök, na most akkor ne kezdjük el a brit vitát. A britek ne essenek egymásnak, főleg nem az angolok és a velsziek. Én, mind, én azokat támogatok, támogatom, akik az Egyesült Királyság egységét kívánják tartani. Hátong úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Cameron urat csak támogathatjuk itt, és Ciprusnak pedig csak gratulálni tudok. Kiváló munkát végeztek, valóban gratulálok minden elismerésem. A 2011-es beszámoló jelentés elkészült, erről kaptak önök is egy, mm, egy, egy másolatot, érdekes információk szerepelnek ebben. A 2011-es pozitív dászok és a számvevőszék és megállapítja, hogy hát az európai hozzáadott érték megvalósul számos projekt esetében. A költségvetésben a megtakarításokra és a hatékonyságra helyezik a hangsúlyt, és a számvevőszék nek minden esetben ugye ellenőriznie kell, hogy, hogy mire fordítják a pénzt. Tehát itt a hatékonyság elengedhetetlen. El tudom képzelni, hogy az elkövetkezendő években a számvevőszék megérti majd, hogy, vagy megállapít, azt állapítja majd meg, hogy a pénzt nem mindenképpen megfelelően használták fel. Köszönöm szépen, Dominik Piké következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem felejtem el, hogy a költségvetési szakbizottságban vagyunk. Mindenkit meghallgattam és az általános felháborodáshoz csatlakozom. Valóban, főleg ami a, a, a formát illeti, a kereteket illeti, úgy hallottam, hogyha jól értettem a beszámolókat, akkor a tanács az udvariatlanság csúcsáról tett tanúbizonyságot. Nem térnék most arra ki, hogy milyen javaslatok hangzottak el, de lenne egy megjegyzésem. Az elnök kiválóan összefoglalta a kérdést, és azt mondta, hogy a költségvetésről szóló szavazás az egy parlamenti demokrácia, de a parlamentnek a demokratikus jogának a megtestesülése. Ez a mi szerepünk, ez rendkívül fontos. Azonban a költségvetés, amiről beszélünk, különböző intézkedésekkel, javaslatokkal, rugalmasság, stb. stb. Természetesen mm, osztom a kollégák véleményét, ez mind fontos, ugyanúgy, mint a számok. Most mindez nagyon fontos, de mégsem foglalja össze az egész vitának a quintessenciáját. A tanácsa való vita az elég skizofrén helyzetbe hoz minket. A skizofrén ugye az az, akinek két személyisége van, és ez bizony nagyon súlyos viselkedési zavar, és pont ezt figyelem meg a tanácsba. Tehát a tanácsot látom skizofrénnek nagyobb, több Európát, több integrációt kívánnak, hogyha jól értettem, e, és ugye említhetnénk itt a belső piacot és egyéb e, fontos európai e, projekteket. A másik oldalon viszont a költségvetési teljes dezintegráció és szétesés figyelhető meg. Nos, tehát úgy láthatjuk egyrésztről, hogy a tagállamok a az európai költségvetés létrehozásakor ugye az saját nemzeti költségvetési eh, tárgyalóik eh, tárgyalnak itt, és a különböző témákra eh, koncentrálva ugyanazt a megközelítést kívánják alkalmazni az európai költségvetés során is hogyha meghallgatjuk egy tagállami, meghallgatunk egy tagállami beszédet, nagyon érdekes, hogy Európának milyen szerepet tartana, tartanak fel. Egyes esetekben fejös tehénnek tekintik, más esetben fekete báránynak, harmadik esetben vizionális fontos projektnek. Én a javaslatok nagy részével egyetértek. Hadd mondjam el, hogy a parlamentben politikai vitát kellene szervezni a a politi- az európai politikai és költségvetési témákkal kapcsolatban. A e, tanács ugye az Európai Unió jövőjéről e, nyilatkozik, és utána a költségvetési javaslataiban ez nem tükröződik. E, tudjuk, hogy itt egyrészt itt van a költségvetés technikai oldala, egy fontos tudással kell rendelkezni. Az Európai Parlamentben nagyon fontosnak tartom a politikai költségvetési vita megtartását. Köszönöm szépen, Dominik. Jan Ulbricht következik. Yes, uh, President, I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék föltenni a tárgyalási taktikára vonatkozóan. Leimer Bögétől kérdezem tehát, mi, lenne, mi történne a parlamenttel, hogyha tanács rábólintana mi álláspontunkra az MFF-ről, illetve mi lenne akkor, mit tennénk akkor, hogyha nem ezt, e, értenek velünk egyet, mert nem egyeznek meg, meg velünk. Vajon melyik jobb nekünk? Aztán ez ugye a hosszú távú tárgyalásokra vonatkozik. A második kérdésem, lehet, hogy valamiről lemaradtam, de nem értem, hogy mit értünk az alatt, hogy nem kell elfogadni a éves pénzügyi keretet, mert vannak egyéb jogi kiskapuk. Hát a, ez a 12 esete, más, másról nem tudok, de Schulz elnök úr azt kérte, hogy vizsgálj, azt kérte, ö, azt kérte munkatársaitól, hogy vizsgálják meg, hogy milyen lehetőségek vannak még. Vannak igazi alternatávaink? Vagy ez csupán egy elméleti elképzelés? Jó lenne, ha legalább itt a szakbizottságban találnánk arra választ, hogy lehetőség van arra, hogy ne fogadjuk el az MFF-et az általános elképzelés az, hogy ez, ez lehetetlen. Ezt a két dolgot szeretném tehát megkérdezni. Elnök, nos, válaszolnék Reimer helyett. Première question. Az első kérdés, nem kell erre nyilvánosan válaszolni. Jó? Tehát nem, nem kell mindenképpen itt ebben a körben válaszolni. Kérdés, hogy elvileg meddig mennek el. A második kérdés, igen, lehet várni még egy évet, két évet arra, hogy megállapodjunk a több éves pénzügyi keretben. Készült a parlament jogi szolgálatában egy jogi szakvélemény, és Ulc úr kérte ezt, sikerült, tehát ez elkészült, eloszt, kiosztottuk, ez tartalmazza az, hogy hogyan volt ez korábban, világos az, hogy a tanács maga, teljesen függetlenül a parlamenti állásponttól, a tanács maga sem tud, egy, egymás között nem tudnak megágy, megegyezni 2012 végéig, és hogyha ez nem történik meg 2012 végéig, akkor 2013 őszére halasztják el a, a, a, a tárgyalásokat és akkor majd akkor kell ezzel a problémával szembenézni. De most még nem itt tartunk. Mindent megteszünk, megmozgatunk annak érdekében, hogy elérjük a politikai megegyezést, hogyha lehetséges, akkor a novemberi eh, tanácsi ülésen, legkésőbb decemberben, de elméletileg fel kell készülni arra is, ami egyébként nem lenne katasztrófa, hogy nem tudunk megegyezni. Nos, néhány megjegyzés sem lenne ö, személyes megjegyzésem. Ami engem meglep, az az, hogy eddig az állam és kormányfők nem azt a fontosságot tulajdonítják az Európa, nem tart tulajdonítanak fontosságot az Európai Unió költségvetésnek. Számukra ez egy olyan dolog, ami őket untatja. mi őket untatja. Úgy tűnik, mintha nem lenne érdekük ez. A mivel nincsenek megfelelő saját források, ezért az eh, nemzeti költségvetések finanszírozzák az európai költségvetést, és a nemzeti költségvetőket is untatja ez, mert ez túlságosan eh, szakmai, technikai, eh, és nem annyira politikai. És az európai költségvetést mint, mint, mint, mint valami úgy tekintik, mint valami múltbeli műemléket, egy relikviát, és ezt már elmondtam a plenárison is a múltkor, és elmondom itt is. Minél nehezebb egy tárgyalás, és minél többen vagyunk az asztal körül, annál egyszerűbb megállapodni abban, hogy folytassuk úgy, ahogy eddig csináltuk. Nos, tehát mindenki számára elfogadható, mert a múltbeli helyzetet mindenki ismeri. A legfontosabb, a legnagyobb kockázat az egészben az, hogy ugyanazt az összeget, az ugyanazt az elosztást, ugyanazt a finanszírozást tartjuk meg, mint ami mint ami a múlt évben volt. Ez, ez a természetes veszély. Ami a kormányfőket untat, untatja, az pontosan ez a téma. Többen is részt vettek ilyen tárgyalásokon, és látták azt, hogy, hogy mindenki megpróbál valami valami olyan ügyben, amely az ő országa számára rendkívül fontos, valamilyen kis előnyt elérni, és akkor úgy hazamenni, mintha nagy nyertesek lennének. Egyes országoknak ez a visszatérítés kérdése, másoknak a mezőgazdaság, a harmadik országnak a kohézió, ilyen szívügye. De hogyha e, ebben a helyzetben maradunk, e, akkor e, akkor 2000, a 2000-es években ugyanolyan költségvetéssel dolgozunk, amilyen költségvetést az 1990-es évekre hoztunk létre. Az elsődleges dolog, amit próbáltunk elérni, az az, hogy megpróbáljuk megértetni az állam és kormányfőkkel, hogy ez nem unalmas téma, hogy ez nem másodlagos fontosságú téma, ez nem egy olyan dolog, amiben minden befagyott már, az összegek és az elosztás és minden. Pontosan arról van szó, hogy meg kell próbálni felhasználni az európai költségvetést arra, hogy azokat a politikákat finanszírozunk, amelyek működnek hátunknak, eh, hátunknak igaza van. Mondjuk, hogy legyük föl, hogy a szemvevőszék azt mondja az európai költségvetés végrehajtásáról, hogy egy bizonyos összegeket nem megfelelően eh, használtunk föl, nem megfelelő politikákat eh, finanszíroztunk, finanszírozunk megfelelő politikákat, megfelelő projekteket, és azokat a dolgokat, amelyekkel megbíztak bennünket a Lisszaboni szerződésben és azokat a dolgokat, amelyek a, a, a versenyképességet, az innovációt segítik elő. Az ciprusi elnökség javaslatai az Európai Bizottsági öm, javaslata szemben úgy tűnik, hogy leginkább az 1A fejezetet csökkentik. Tehát ez mégiscsak pontosan a jövőre való felkészülést érinti. A második megjegyzésem a következő. Meg kell állapítanom, hogy eddig a tanácssal szemben, a médiával szemben, akiket érdekel ez a téma, úgy tűnik, hogy, hogy, hogy, hogy a parlament nem éppen fontos szereplője az egész sztorinak. Annyival megelégednek, hogy még, még annyit sem mondanak, hogy az Európai Parlament létre, egyetértésére szükség van, tehát ezért az állam és kormányfőknek erre oda kell figyelni. Sokkal inkább arról számolnak be, hogy egyes kormányok, egyes állam és kormányfők mit, milyen befolyással vannak a költségvetésre. Vannak olyan államok, amelyek kifejezetten furcsa furcsa megközelítéssel indulnak ezeken a tárgyalásokon. Egyrészt a vezetők azt mondják, azt mondják, hogy csökkenteni kell az európai pénzeket, a befogyasztás nem elég. És azt mondják, hogy innentől kezdve 2015-ig fel vetik odahaza az országuknak az Európai Unióhoz való kapcsolatának az újra tárgyalását, esetleg ki is lépnek az Európai Unióból. Hát ez, ez nem fenntartható, ez, ez, ez elfogadhatatlan blöff. Én most azért mégiscsak beleszólni bizonyos dolgokba, vétózni bizonyos dolgokat, majd meglebegtetni, hogy lehet, hogy három év múlva kilépünk, azért ez mégiscsak hát elfogadhatatlan álláspont. Hogyha a, hogyha valaki a klubjának, egy bizonyos klubnak a 2020-ig tartó költségvetését meghatározza, akkor az induljon ki abból, hogy 2020-ig benne is marad a klubban. Az Európai Unió egyik fontos tagállama Mm, veti fel ezt az álláspontot, e, és ez arra kényszeríti az Európai e, Parlamentet, hogy szimmetrikus, de másik irányba ható e, álláspontot fogadjon el. Bilaterális egyeztetések kezdődnek a tanácssal. A tanács részéről egyrészt nagyon meglepődtek, nagyon hatás alatt vannak ezen egyik fontos tagállam negatív megközelítése miatt, el akarják kerülni a vétójukat. Végeredményben 2020-ig tartó költség, olyan költségvetést fogadhat fogadtunk el, előfordulhat, hogy olyan költségvetést fogadunk el, amely megfelel annak az ország elképzelésének, amely 2020-ig nem is akar bemaradni az Európai Unióban. Na jó, hát lehet, hogy egy kicsit, kicsit, kicsit túlzok, de hát azért ez mégiscsak lehetetlen. A jelenlegi miniszterelnökünk soha nem mondta, hogy ki akar lépni az Európai Unióból, ez soha nem hangzott el, ezt szeretném hangsúlyozni, mondja James Ellis. Jó, rendben, rendben, rendben, mondja az elnök. Ami azonban világos, az az, hogyha folytatódik a tárgyalás, és a dolgok lényegi pontjában sikerül megállapodni, illetve a tárgyalás a olyan országcsoport között folyik, amely nagy befizető, illetve olyan ország között, amely több pénzt követel, és mindeközben az Európai Parlament nem mutatja meg világosan, azt, hogy hajlandó a vétó jogával élni, amelyel egyébként rendelkezik, ugyanúgy, mint a tagállamok bármelyike, akkor lesújtó eredmény lesz ennek a vége. Ez az én értékelésem. bizonyos országok szándékaival kapcsolatban, ami pedig a tárgyalásokat illeti, ez az elemzés ilyen. úgy kell tárgyalni, hogy a kiinduló álláspont egyforma legyen, mindenki ugyanabból, azokból a számokból induljon ki, ez Van Rompuy és, és munkatársainak a feladata. 2011-et veszik alapul, és természetesen így kell folytatni a munkát. És világos az is, hogy különbséget kell tenni, amit a média nem igazán írt, a média a plafon és a valódi költségvetés között ami a plafon, 2014-2015-ös plafont illeti, de nem azt jelenti, hogy az lesz a 2014-15-ös költségvetés összege. A Reimer elmondta, hogy a tárgyalások kezdetétől kezdve nem szabad elfelejtenünk azt, és ez Schulz elnök úrnak a tanács ülés elején el kell mondania, hogy itt van a jogi alap problémája, és a parlament nem tudja az egyeteteset adni egy olyan szöveghez, amely amely az együtt döntéssel elfogadandó döntést befolyásolna, ugyanis elutasítunk, elutasítjuk azt, hogy állam és kormányfők hozzanak meg olyan döntéseket, amelyeket együtt döntéssel kellene meghozni, tehát az állam és kormányfők egyedül nem jelentkeznek illetékességgel erre. Na most itt a brit álláspontot egy kicsit félretesszük, olyan összegről vitázunk, amely a költségvetés minimális részét érinti, tehát a GDP-nek egy 5 ezrelékét. 15 ezrelékét 5 ezrelékét érinti a költségvetésnek, tehát nagyon-nagyon alacsony összeget, ez, ez, ezen megy a vita. Nagyon kevés pénz ez, tehát összességében. Hozzátenném azt is, hogy azon országokkal szemben, amelyek a befagyasztást követelik, a fő elv a következő. A fő elvük az, hogy, hogy mindenkinek spórolni kell, megtakarításokat kell végrehajtani, ez nekünk példát kell mutatni ebben. Jó, hát ezt elfogadjuk, elfogadtuk 2011-es költségvetésbe, 2012-es költségvetésbe. A 2013-as költségvetésben is lehet ezt alkalmazni, de egyetlen kormány sem, amely ezt ez érvet hak, emlegeti, egyetlen, sem, egyetlen kormány sem fagyasztotta be a saját költségvetését mondjuk tíz évre. Egyetlen, egyetlen költségvetést sem fogyasztottak be tíz évre, mert hát szörnyű, szörnyen megbüntetnék őket a, a nemzeti vála- a parlamenti választásokon ezért a döntésükért. Tehát 2013-14-2015-ig abból indulunk ki, hogy visszatérhetünk a normális költségvetési szintre, és onnantól kezdve normális költségvetési, gazdasági, politikai eh, fejlődés indul. Ami a 2014-2020-as eh, többéves pénzügyi keretet illeti, eh, persze a kifizetési előirányzatok növekedhetnek, az Európai Bizottság által javasolt számok alapján kiindulva abból, hogy továbbra is a nemzeti költségvetések finanszíroznak bennünket. Ez egy kiegészítő további érv, amely a saját források bevezetését indokolja. Ami a saját forrásokat illeti, az a pont, amelyet sokat emlegettek, ez a visszatérítések és a korrekciós intézkedések. Azok az országok, amelyek visszatérítést kapnak, e, foggal körömmel harcolnak ezért, teljes mértékben e, megértem azt, amit a brit barátaink mondanak ezzel kapcsolatban, de az sem kevésbé világos, hogy azok az országok, amelyek megfizetik a vissz visszatérítést, a GDP-jük megfelelő arányában, ezt már nem fogadják el, és ezt ki is mondják. Minden esetre, akárhogy is nézzük, a visszatérítési rendszer módosulni fog, nem úgy, hogy csökkentik, hanem sokkal inkább általánosítják, tehát kiterjesztik, tehát minden nettó kifizető országra. Ebből ezt olvashatjuk ki az Európai Bizottság javaslatából, eh, amely a ciprusi eh, elnökség anyagának függelékében található. Hogyha eh, általánosítjuk a visszatérítéseket, akkor nem lesz forrás ezt kifizetni, tehát saját forrásokra van szükség. Jean-Luc pessimizmusát osztom, Jean-Luc már elismert iváló van itt helyette. Ezzel egy időben tudnunk kell, hogy függetlenül az Európai Parlament ragaszkodásától ott vannak a kor, azok a kormányok, amelyek azt mondják, hogy nem tudják meg magyarázni ez a választóiknak azt, hogy eh, miért kell megfizetni ezt a brit, osztrák, német, akármilyen hozzájárulást. Miért nekik kell ezt megfizetni? Tudnunk kell, hogy eh, az egyes államok, eh, tehát a tagállamok hogyan vitáznak egymás közt. Egy ország, amelynek mondjuk van hat prioritása van, nem fogja ugyanúgy védeni mind a hat prioritását, nem fog ugyanúgy küzdeni minden prioritásáért. Megnézi, hogy mások milyen prioritásokkal rendelkeznek. A 27 ország között vannak olyanok, akik a kohézió öm, védelmezői. Vannak olyan országok, amelyeknek különböző kohéziós prioritásaik vannak, átengedik a terepet egy másik országnak, hogy küzdjön az a, a kohézióért, és egy másik prioritásukat veszik előbbre, és azért küzdenek, amiért mások nem küzdenek annyira. Tehát egy kicsit jobban kell látni egyeseknek, az egyes országoknak az álláspontját, ahhoz, hogy a saját taktikájukat a saját taktikájukat kiigazítsák, és az erejüket beosszák és akkor kezdődik a nehéz tüzérségnek a fellépése, amikor már ezt teljes mértékben ismerjük. Jelen pillanatban a koreperben folyik a tárgyalás, de még nem tudjuk precízen minden tagállamnak az, állampol, az álláspontját, de amikor arra kerül sor, akkor nagyon fontos, hogy ebben tisztá, ezzel tisztában legyünk. Kedves kollégák, szeretnének-e hozzáfűzni valamit, Reimer? Kocs Herr Vorsitzender, úgy gondolom, hogy ami a költségvetési fegyelem kérdését illeti, az európai költségvetés nem kell, hogy szégyenkezzen semmilyen módon sem az összehasonlításban. A saját eszköz felső határát összehasonlítottam 90-től máig. Megnéztem a több éves pénzügyi tervek kifizetéseit, illetve az elfogadott kifizetési és a végrehajtott kifizetés előirányzatokat. A keleti bővítés komoly költségvetési terhelést jelentett, de ennek ellenére az európai költségvetés kevésbé nőtt, mint a tagállamok költségvetésének átlaga. 1990 és 1997 között 1,1-1,2 volt a növekedés, százalék volt a növekedés, és ilyen módon azt mondhatjuk, hogy az 1,01-től a 0,91 százalékig tartó sávban mozgunk. Tehát senki ne vádoljon bennünket, hogy nem volnánk fegyelmezett költségvetési hatóság. Ami pedig a kiegészítő költségvetést illeti, ezt hozzá kell tennem, hogy a saját eljárásunk áldozatai vagyunk, a megbízhatósági nyilatkozat egy fontos és érdekes elem, de Védel volt német szövetségi öm, számvevőszéki, tartományi számvevőszéki és európai számvevőszéki elnök, illetve elnök helyettes volt. Ő azt mondta, hogyha a tagállamokat egy olyan ö, eljárásnak vetnénk alá, mint amit mi az Európai Számvevőszék végrehajt, akkor akkor ö, egyetlen tagállam nem kapná meg ezt a megbízhatósági nyilatkozatot, mint mi, mondta tehát a számvevőszék helyettes elnöke. De ugyanakkor látni kell, hogy ö, milyen eredményekre vezet ez. Másrészt a rugalmasság kérdése. Tudatosan egy mindenre kiterjedő rugalmasságról beszéltem, és Szidóniának igazabban, igaza van abban, hogy egy kisebb költségvetésen a marzsok is kisebbek lesznek, és így a több éves programok végrehajtását az együtt döntésben persze egyszerűsíteni kell, nem bonyolítani. Ám a mindenre kiterjedő rugalmasság nem csak az idáigi rugalmasságot jelenti, hanem egy olyan csomagot készítünk elő, amely megfelelő súlypontok megfogalmazását teszi lehetővé, és a jövőre való felkészülést is biztosítja. Juta joggal beszélt arról, hogy a staff regulation tekintetében nem lehet előzetes döntéseket meghozni, amelyeket nem tudunk végrehajtani, fenntartatni, és látni kell, hogy itt is, mint komoly költségvetési hatóság a felelősségünkkel tisztában kell lennünk. Aztán Olberes kollega azt vetette fel, hogy mit csinálunk, hogyha a tanács megoldást talál, vagy éppen nem talál megoldást, mi a jobb számunkra. Nos, hát ez attól függ, Először is annyit szeretnék mondani, hogy a jogalap kérdése. kérdése kapcsán ugye kikértük a jogi szolgálat véleményét. Emlékszem, hogy a 2007-2008-ban az élelmiszer facilitás tekintetében a jogi szolgálatok más-más módon értékelték a helyzetet. Mi több, a bizottság a jogilag engedélyezhető költségvetési eljárás határán navigált, ezt várták el tőle, ez bizonyítható. Bizonyítani tudom dokumentumaimmal. Tehát politikai megoldást keres, kell keresni erre a kérdésre. Nos, hogyha a költségvetési eljárás nem vezet eredményre, megmondom én, mi történik, a 2013-as határok fennmaradnak, amíg megoldást nem találunk. Ugyanakkor az európai együttműködés szellemében, valamint a 312-es szék 5-ös bekezdése alapján mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az eljárást felgyorsítsuk, hogy megoldást találjunk. A tanács részéről nem látom, hogy bármilyen módon is megszívlelték volna az említett szerződéses cikket. Ezzel elmondtam világosan, hogy kinél, kinek a térfelén van a labda de hogyha más számadatokkal kell dolgoznunk, mint a súrjelentés, mint amit a súrjelentés tartalmaz, vagy a bizottság anyaga tartalmaz, akkor más számadatokkal dolgozunk, de ennek ellenére lehet a jogalapról tárgyalni. És ennek ellenére megtehetjük, amit meg kell tenni. Egyes kategóriákban talán könnyebben is, mint más kategóriákban. Ahol pedig nehézségekbe ütközünk, Hát kérdezem, hogy két zavarna, hogy egy intézményi megállapodás keretén belül a jogalapokat meghosszabbítsuk, amikor más megoldás nincs az európai közösségek és az Európai Unió történetében számos ilyen példa volt, amikor a szükség törvényt bontott szó szerinti értelemben. Működik ez, egész egyszerűen a minősített többséget kell kikovácsolni ehhez. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező napokban az a feladatunk, hogy a következő szenárióval foglalkozzunk, ezzel pedig Jan Olbricht kérdésére válaszolok. Ha a tanács nem készít elő számunkra egy ajánlatot, no mi történik ekkor? Kérdezzük meg a decemberi tanács, más fontos kérdésekkel foglalkozik az ír soros elnökség alatt újra napirendre veszük ezt a kérdést, úgy, hogy nem tudjuk, hogy mikor lehet, lehet ezt eh, beazonosítani, beosztani, vagy pedig, ahogy állam mondta, 2013 őszén kezdjük ezt? Ebben az esetben a 2014. január 1-től érvényes jogi alapok felvetik a problémát. Mindenképpen akkor így átmeneti megoldásra lesz szükség. Azzal járna ez tehát, hogy azt mondjuk, hogy ha minden bizonytalan, és nem tudjuk, hogy további vétókra számíthatunk-e vagy sem, akkor egy rolloverről, egy tovább görgetésről kell gondolkozni. De hogy akkor ezt egy évre, vagy kettő, vagy három évre készítsük el a rollovert, hogy egy igaz előkészítést csináljunk, érjünk el. 2009. áprilisában a parlament egy határozatot hozott, Katrin Giken és én voltunk a jelentéstevők, és itt elgondolkoztunk az ilyen lehetséges szenárión. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy gondolkoztunk a lehetőségeken, és válaszokat is kidolgoztunk olyan szcenáriók tekintetében, melyek bekövetkezhetnek, nem tudván, mi történik a tanácsban. Helga pedig egy újságcikket idézett, mondván, hogy a megoldás hiánya épp elég jó megoldás lehet egy-két tanácsi ö, tagnak. Mi persze egy olyan megoldást akarunk kikovácsolni, amely a parlament prioritásait is figyelembe vesz, és mindenkinek az érdekeit szolgálja. De hogyha a tagállamok megvonják a vádokat, és azt mondják, hogy hát akkor de meg tizedek, tizenkettedeljük a költségvetést, akkor azt mondhatom, hogy sok szerencsét hozzá, de fájni fog sok tagállamnak. Egyéb iránt ezzel összefüggésben még azt is elmondanám, hogy el tudom képzelni, hogy egy-két tagállam beküldte már a bizottságnak a számláját, melyek a módosított költségvetésben szerepet játszanak. Tehát ezek a tagállamok eljött az ideje, hogy megemeljék a hangukat éppen azért, hogy a jogi helyzettel szembenézenek, és ne bújócskát játszanak a parlamenttel. elenge elfogadhatatlan az, hogy tartják a markukat, de a jog módosítása, illetve a jogszerű megoldás elől pedig visszahátrálnak. Bátrabbak legyünk, hölgyeim és uraim! Feltéve, hogyha a tanács tehát egy ajánlatot készít elő számunkra, akkor tisztázni kell, hogy hogyan szeretnének eljárni a parlamenttel. Igazi tárgyalás jön létre a parlamenttel annak érdekében, hogy igazán módosítsuk ezt a javaslatot, vagy pedig csak utólagos az európai csúcs után jönnek létre a találkozók, hiszen ez teljesen világos, hogy bárhogy is vonják be, kapcsolják be a parlamentet a csúcs utáni ülésekben, mindenképpen azáltal, hogy a csúcs után van, ez a parlament játékterét korlátozza és az intézményközi megállapodás minden paragrafusára amúgy se lehetne kitérni ebben a javaslatban, hiszen ez sokkal több munkát igényelne. A legutóbbi 2005-ös, illetve 2005-ös csúcs után januárban a parlament nemet mondott, és az osztrák elnökséggel áprilisig tárgyaltunk, és utána a megállapodás után, melyre négy órakor került rá az aláírás Strasbourgban, Jan Mulder is ott volt, egy hónapig csak a jogi norma szöveget írtuk. Mit akarok ezzel mondani? Kérdem én, és kérdezhetik önök. Nos azt, hogy el kell döntenünk, hogy mely határt nem vagyunk hajlandók átlépni. Tisztáznunk kell, hogy a tanács javaslata elfogadható számunkra, figyelembe veszi a javaslatainkat, a csomagjainkat, ebben az esetben elegendő az utódogos eljárás. Ám ha ez a javaslat nem megnyugtató, akkor bizony el kell gondolkoznunk azon, hogy azt mondjuk, kedves barátaink, eddig is ne tovább. Azt gondolom, hogy nem csak a mi szakbizottságunk, hanem a frakciók is el kell, hogy gondolkozzanak ezeken a lehetőségeken az elkövetkező napodolniuk, hogy milyen hogy mivel jár, hogy ha a tanács ilyen vagy olyan javaslattal rukkol elő. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm szépen a részvételt ebben a hallatlanul fontos vitában, és javaslom önöknek, hogy most már lépjünk tovább a napirendben, és nézzük meg a felszólalási idők kérdését. Kezdjük 9-es jelentése. A szavazási lista megvan. Richard Ashworth témája következik, aki eddig nem volt itt, talán be kéne hívni a Herkul 3-as program.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 No? Donc nous allons voter d'abord le... Nos, akkor először ugye a 9-es ről szavazunk, Ashworth, és utána pedig a 19-es Utah, és utána pedig a, a, a um, Oké, okay, bon. Alors, sur le rapport de Richard Ashworth, il y a un premier amendement numéro 15. 15-ös módosítás, inkább Ingeborg Gressle jelentéstevő támogatja, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os Jens Geyer jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8, 9, 10 a jelentéstevő részéről nem tudunk-e szavazni együtt, nem, 8 mellette, ellene hárman tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, nagy többség, tartózkodás, elutasítottuk. 17, 18, 19 együtt lehet? Nem. 17-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Kettő. Elfogadtuk. 19-es. Mellette ellene. Lence, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette. Öten, ellene. Többség, tartózkodás, elutasít. Elfogadva, mondja az elnök. Elutasítva, elutasítva javítja magát. Két Gájer módosítás együtt. 21-est visszavonták. 20-as mellette. Jelentéstevő ellenzi. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 22-es Kreszle mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 23-as okafogyott. 25-ös Második al bekezdés okafogyott. Nem. 23-ashoz kapcsolódik ez, de a 23-as okafogyott, illetve elutasítottuk. 25-ösről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. A többség mellette van de nagyon szoros volt, elfogadtuk. 12-es oka fogyott, 24-es, ez a 12-es lefelé, de a 12-es oka fogyott, 24-es Geyer mellette, ellene, Köszönöm szépen, a többség mellette volt, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 27-es inge, jelentéstövő támogatja mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as Geyer mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. E, preambulum bekezdése. Lehet együtt? Nem. Vous êtes vraiment très subtil dans les votes. Hein? Alors, le 2. Nagyon szubtilis itt a szavazás, kettes mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, ugyanez a többség, elfogadtuk, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egy hangulag hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk a hetesről. Alors, Euh, donc on va d'abord compter les votes électroniques. Puis... Akkor elektronikusan szavazunk. 11-en mellette, 13-an ellene, van-e még, aki kézzel szavaz? Ki, ki pour en manuel? Ki van mellette a kézzel szavazók között? kettőt hozzáteszünk, 13 mellette, ki van még ellene pluszban? 2, 3, 4, hát... Il est bien. Végül is elutasítva. Nos, akkor nem kell verifikálni, elutasítva. Ez volt a hetes. Akkor most a jogszabályalkotási javaslat egyes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ketten voltak ellene, egy tartózkodás, többiek mellette. Jó, kiváló. Akkor következik Az Európai Bankhatóság, itt a Hauga jelentéstevő, négyes módosítás, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes, kettes, hármas együtt lehet? Fú, csoda történt mellette, ellene, ketten, tartózkodás, elfogadtuk záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egy tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a, az átcsoportosítási kérelmek, következnek, 20-as, 2012-es évi költségvetés harmadik szakasz bizottság nincs, nincs, nincs itt átcsoportosítás. 21 egyéb szakaszok, itt viszont vannak átcsoportosítások, Fernández nincs itt, úgyhogy gyorsan én fogom bemutatni, hogy miről van szó helyette. Ez gyors lesz, először is. A számvevőszék 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as átcsoportosítás, ezek csak tájékoztató jellegűek, és elméletben, de csak tájékoztatásként mondom ezt el, mert a költségvetési szakbizottság illetékességi küszöbét ezt nem érték ezek nem értékel, de hát mégis itt lehet ellent hogyha nem vagyunk, nem értünk egyet, akkor ennek hangot lehet adni. A pénzügyi szabályozás 22-es cikke értelmében a jelentéstevő nem javasolja, hogy, hogy ellenezzük ezeket. Nos, tehát én azt mondom, hogy ne ellenezzük, nincsen ellenvetés, jó. Akkor ugyanez érvényes a régiók bizottságára. Itt is van néhány mód, ö, átcsoportosítás, ezek ugyanabb ugyanolyan jellegűek, nem, jelentéstevő nem javasolja, hogy ellenezzük, akkor hogyha ezzel értenek, akkor tudomásul vesszük ezeket az átcsoportosításokat, és nem nem vétózzuk meg őket. Nos, ez érvényes. az EGSB átcsoportosításaira, az INF3-ra, amely nem szerepel a Kobu News-ban, de kiosztottuk. Nos, most az év vége fele, ugye ezek az átcsoportosítások megsukasodnak, nem javasolja a jelentéstevő, hogy ellenezzük ezt, úgyhogy akkor ezt jóvá hagyhatjuk. Nézzük a parlamentét, itt kettő van. A C8-as az egyik. Ez az Európai Történelem Háza. De a határidő december. Ez a Költségvetési Bizottság számára érzékeny téma. Én azt mondom, hogy az átcsoportosítási kérelemről szóló szavazást napoljuk el későbbre, de még december 6 előtt szavazzunk, hogy a jelentéstevő be tudja mutatni ezt a kérelmet. Nem tudom, nem tudok részletekbe menően tájékoztatást adni. Az ülés elején tájékoztattak, hogy nem lesz itt a jelentéstevő. Azokkal az átcsoportosításokkal kapcsolatban, ahol nincsen semmi probléma, azt mondtam, hogy haladjunk, mert a határidő is szorít bennünket, de itt most a határidő hosszabb, és azért ezt mégiscsak jó lenne meghallgatni, hogy miről van szó. Úgyhogy jövő héten napirendre tűzzük. Viszont Kaptunk egy átcsoportosítási kéremet tegnap, és ez sürgős. És hát bizony, nem veszem jó néven, hogy utolsó pillanatban tájékoztattak bennünket a parlamenti, eh, eh parlamenti szolgálatok. Itt a eh, képviselők utazási költségeinek a visszatérítéséről van szó, a jelentéstevő támogatja ezt, hogy hagyjuk zöld utat ennek az átcsoportosításnak, de Derek hozzá szeretné szólni, tessék. Yeah, yeah, thank you, Chair. Just... Köszönöm szépen, elnök úr. Miről is van szó? Ezen költségvetési sorok 15%-át tartalékba raknánk, ez 12 millió euró, a kérés arra vonatkozik, hogy a tartalék egy részét szabadítsuk fel, 10 milliót kb. Azért raktuk mindezt tartalékba, mert azt mondtuk, hogy ha a Joint Working Group azt látja, hogy a, költségve, hogy a utazási költségvetésben van némi tartalék, tehát van némi megtakarítás, akkor ezt fel fogjuk szabadítani. Ezt 5%-ot megtakarítottunk, úgyhogy ilyen szempontból ez re- rendben lenne, de nagyon későn kaptuk ezt a kérést, úgyhogy azt akartam eredetileg kérni, hogy ezt, hogy ezt halasszuk el, de hát úgy látom, hogy ma kell erről döntenünk. Az én kérdésem pedig az, hogy most mennyire sürgős mindez. Alors, euh, notre euh, rapporteur Derek Bogan a posé une... Derek von jelentéstevőnk egy gyakorlati kérdéssel élt. Van-e itt valaki a teremben, aki erre tud válaszolni? Tessék. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, valóban 15%-ot a tartalékba tettünk, az év elején folyik a, a, a számítása mindennek, és az az 5%-os tartalék, amiről a bürón beszéltek, csak már csak a jövő évben hozza meg gyümölcsét, tehát mindenképpen a képviselők utazási költségeinek visszatérítését csak úgy lehet idén megtenni, hogyha felszabadul ez a tartalékból. A képviselők egyébként pedig a számlákat a, október, az, az N plusz 1 év október 30-áig nyújthatják be, és kaptunk olyan kérelmeket, amelyek 2011-ről szólnak. Egyébként pedig a, azon, azon utazási költségekkel kapcsolatban, amelyek a választókörzeten belül történnek. Nos, erre vonatkozóan kimerültek a források, így aztán nem lehet további kifizetéseket kieszközölni ezen, ezen költségvetési sorba. Elnök, áhá. Köszönöm szépen. Ha jól értettem Derek von kérdését, akkor arról kell dönteni, hogy ma, dönteni, hogy ma döntenünk kell-e, vagy várhatunk a jövő hétig? Válasz. Ahhoz, hogy tudjunk fizetni, ahhoz költségvetési források kellenének, de a 2005-ös költségvetési sor kimerült. Ha nincs meg tehát a költségvetési fedezet, akkor egy hétig egyáltalán nem tudnánk fedezni ezeket a költségeket, tehát a, tehát a, költ, a, a képviselők utazási költségeit nem tudnánk addig megtéríteni. Hát egy hét, mondja az elnök. Hogyha, hogyha az év végéről lenne szó, az lehet, hogy kényes kérdés lenne, de hogyha csak egy hétről van szó, akkor engedjék meg, hogy hadd javasoljam azt, hogy jövő hétre halasszuk ezt a döntést. Jó? Donc ça règle le problème. Merci beaucoup. Derek est content? Köszönöm. Derek, ez így jó? Igen. Jó, de akkor holnap senki se panaszkodjon, hogy miért nem fizetnek nekik. Bon. Bien. Bon, non, je... Oui, girl. I frankly also think that... Hát, azt hiszem, hogy te, mint, a, mint szakbizottsági elnök, egy üzenetel kell élni, kell, hogy, kell, hogy, kell, hogy éljél a hatóságok felé, tehát az illetékesek felé. Nem szép dolog, hogy a határidő lejártának a napján fordulnak hozzánk kérdés, kérése, politikai tartalékunk, vagy politikai megfontolás tárgyává tettük a, a tartalék felszabadítását. Hogyha az ülés előtt pár perccel informálnak minket mindenről, ez nem túl kedves dolog, elnök, annál is inkább, mert egyfajta ultimátummal fordultak hozzánk, Így aztán a képviselőknek kell állni az utazás költségeit. Hartong úr, kielégítő ez így? Egy, meg, egy megjegyzés. Egy megjegyzésem lenne csak. Én abban reménykedtem, hogy a Strasburgi utazási költségekről beszélünk, de a One Seat kampány megoldaná ezt a problémát, ugye? Très bien. Elnök, Remek, köszönöm szépen Hártong úr, hogy kinyitotta a Pandora MS elencéjét, így hat óra tájban. Még egy dolog. 23-as pont. De igen, nincs itt. Tájékoztatásul elmondanám,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 Mm, a többi napirendi pontot elhalasztjuk a jövő heti ülésünkre. Sajnálom. Elnézést kérek a szóban forgó jelentéstevőktől. Lezárom az ülést. Így most 18 órakor. Kérem, hogy a koordinátorok és a koordinátorok asszisztensei maradjanak itt a teremben még egy órán keresztül. És most néhány percre megszakítom az ülést.